Jó napot, hölgyeim és uraim! Megnyitom a Költségvetési Ellenőrző Bizottság ülését. Mindannyian megkapták a napirendet. Azzal kapcsolatban van-e felvetésük? This appears not to be the case. I therefore... Úgy tűnik nincs felvetés, én módon elfogadnak tekintjük a napirendet és azt szerint haladunk tovább. Másik napi pontunk, elnöki bejelenteni valók. A következő nyelveken szólalhatnak hozzá bolgár, cseh, dán, német, görög, angol, spanyol, finn, francia, magyar, olasz, litván, holland, lengyel, román és véd nyelveken folyik tolmácsolás. Reméljük, ez elég is lesz. Ha más nem van, akarnak beszélni, akkor, ahol sok szerencsét kívánok. Azonban azt is tudniuk kell, hogy minden közvetít a webstream, és az interneten megtekinthető az ülésünk. Ezen túl üdvözlöm a titkesek körében az egyik újoncot, Morodi Oliveira urat, nincs itt már valahol keményen dolgozik, úgy látszik, titkárság új munkatársa, akit üdvözöltem. Hármas napi pont, mely voltak éppen majd délutánunk fő tárgya, a mentesítés, a decentralizált ügynökségnek nyújtott mentesítés, illetve azok operatív hatékonysága, irányítása témájában szervezett meghallgatás. Ma délután egy sor vendégünk van, és az Európai Parlament részéről is lesznek hozzászólók. Először szeretném megadni a szót a jelentést, egyletékes jelentést önök, hogy vezesse elő a témát. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt bizottsági alelnök úr, kollégák, tisztelt vendégek! <clears throat> Először is üdvözlöm mindannyiukat ezen a meghallgatáson, mert nagyon érdekes és nagyon fontos témával foglalkozik, a decentralizált ügynökségek mentesítésével, azok irányításával és operatív hatékonyságával. Külön szeretném üdvözölni vendégeinket, akik a, fő, a négy fő részre osztott meghallgatáson vesznek részt. Mint jól tudják, az elmúlt években aktívan foglalkoztam az Európai Uniós ügynökségek témakörével. Én voltam a szocialista frakció részéről a 2008-as mentesítési eljárásnak ebben a témában, és aztán jelentéstevő voltam a 22 decentralizált ügynökség és 5 egyéb intézmény tárgyában, a 2009-es évre vonatkozó mentesítés tárgyában. Rendkívül ö, érdekes tapasztalatokat szereztem ezen munkám során, és az elmúlt években volt alkalmam találkozni gyakorlatilag az összes igazgatóval, és többeket meglátogattam, hogy megvizsgáljam, milyen munkát végeztek el a területükön. Ez komoly tapasztalatot jelentett, és megerősített abban a meggyőződésemben, hogy az európai ügynökségek hozzáadott értéket adnak az Európai Uniós intézményrendszernek, és erősítik az európai identitást azzal, hogy a tagállamokban működnek. A több hónapos monitoring eljárás során, amely a mentesítési eljáráshoz kapcsolódik, az Európai Parlamentnek volt alkalma bekapcsolódni konstruktív párbeszédbe az ügynökségekkel, a bizottság belső audit szervezetével és a számbevőszékkel. Ez a hosszú analitikus munka szerintem hozzájárult ahhoz, hogy növelhettük a ö, átláthatóságot és az igazgatás, az irányítás fegyelmezettségét. A SZIPOL jó példa erre, amit mondandó vagyok. Tudni, az új igazgató irányítás alatt a SZIPOL nagyon sok szabálytalanságot kezelni tudott, mely az elmúlt évek során jellemezte az ügynökség munkáját. Ugyanakkor nem tagadható az sem, hogy ezen javítások, korrekciók jelentős része a SZIPOL vezetésében azon irányítatásnak köszönhető, meg annak a nyomásgyakorlásnak, amelyet a Kokobu gyakorolt az intézményre, és ennek nyomán sikerült korrigálni a szabálytalanságokat. Szeretném hozzátenni azt is, hogy remélem, hogy az ügynökségek 2010-es mentesítési eljárására során megteszünk minden erőfeszítést, és ezek gyümölcsözőek lesznek, és az ügynökségek munkája operatív hatékonysága javulni fog. Az is igaz, hogy az operatív hatékonyság már egy ideje a szakbizottságunk munkarendjében van, és több ügynökség mentesítési jelentésében már nagyon nagy szerepet kapott a működési hatékonyság kérdése. A decentralizált ügynökségeknek adott mentesítésre szentelt figyelem egyre nő a parlamentben, és az irányítás kérdései a vita homlokterében vannak, és több tanulmány is foglalkozott ezzel. A Kokobu ezen túl az elmúlt években kifejlesztett egy olyan szokásrendet, miszerint saját kezdeményezésű jelentést írunk a közös kihívások legjobb gyakorlatok és esetleg hiányosságok felzárása érdekében, de a decentralizált ügynökségekkel kapcsolatban ez túlmutat a mentesítési eljáráson, amellett működik. Ezek a jelentések, amelyek az egyes ügynökségekkel foglalkoznak, ezekben a saját kezdeményezési jelentésekben a jó gyakorlatok példáját is szeretnénk kiemelni, meg azokat a hibákat is, amelyeket amelyekre akadtunk, és amelyek a a javítások tárgyai lehetnek. Azok a kérdések, amelyeket a jelentések hangoztattak, felvetik a negatív és pozitív vetületeit, és a pénzügyi igazgatásnak, az emberi erőforrás gazdálkodásnak, a belső auditrendszereknek és az egyéb irányítási kérdéseknek. Szóval a Kokobu nagyon komolyan hozzájárul ehhez a munkához, hogy javítsa az ügynökségek munkáját, igazgatását, működési hatékonyságát. És az ügynökségekkel foglalkozó ö, intézményközi munkabizottság munkacsoport és a számvevőszék is bevon, bevon, belépett ebbe a folyamatba. Az intézményközi munkacsoport tagjai közül három, akik a három intézményt, három intézményt képviselnek, most itt ülnek körünkben. Nagy érdeklődéssel várom a munkacsoportban folyó viták eredményét, amelyek megmut- rámutatnak majd a még fennálló kihívásokra. Ezen túl a számvevőszék éppen most egy átfogó elemzést végez az ügynökségek kérdésében, meg, a összeegyeztetetlenség, illetve a érdekütközés témáit feltárandó. Ez a munka is eredményét is nagy érdeklődéssel várjuk. Ugyanakkor a cost benchmarking tárgyában irandó jelentések is most íródnak a számvevőszék körében. Hadd mutassak rá, mennyire fontos a számvevőszék szerepköre ebben a folyamatban, és azt, azt, azt is elmondanám, hogy a szemvőszék mindig rendelkezésre állt az Európai Parlament megkeresésére, és ezek a jelentések rendkívül fontosak a mi monitoring munkánk ügyében is. Hagy zárjam azzal, hogy hangsúlyozom azt a tényt, hogy a Kokobu továbbra is részt kell vegyen még szorosabb együttműködésben az ügynökségekkel. Azért vagyunk itt, hogy irányítással szolgáljunk, támogatással javítsuk az általános teljesítményét az ügynökségeknek a magunk eszközeivel. Ezzel zárnám bevezető szavaimat, és az elnök úr majd bizony a vendégeinknek és a szakbizottság tagjának adja meg ezt követően a szót. I Köszönöm szépen. Ezután az általános bevezető után szeretném megkezdeni a mai meghallgatásunk első részét, első ülését. A számvevőszék tagját, Ósi urat üdvözlöm, illetve Anne Jensen asszonyt. Nem tudtam, hogy létezik ilyen hivatal, amelyben ön ma eljött hozzánk, de üdvözlöm, illetve a bizottság alelnökét is üdvözlöm, valamint a tanács képviselőjét, és valószínűleg majd érdekes mondandójával gazdagítja a mai délutánt. Először is Ossi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Körülbelül 20 perc áll rendelkezésére. Tisztelt elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöhettem a szakbizottsághoz, és az ügynökségek irányításáról, működéséről, finanszírozásáról beszélhessünk. A pénzügyi válság úgy tűnik állandósú marad, és tudnunk kell, hogy intézményközi kötelezettségvállalás az, hogy megpróbáljuk az európai közigazgatást rendbe tenni. Körülbelül 40 ügynökségről beszélünk, ezek végrehajtó ügynökségek. 1,7 milliárd eurós jövedelmük van, és kb. 8 ezer embert foglalkoztatnak. Ez pedig az Európai Uniós költségvetésben egy kicsi összeg, azonban nagyon jelentős az administratív költségvetésben. Az ügynökségi portfóliót tavaly vettem át, tisztelt elnök úr, és a magánüzleti szférából érkezvén fölteszem a kérdést, hogy valóban így költeném -e el a pénzemet, és valóban a intézményközi intézményközi módon elősegíthetnénk-e az ügynökségek megfelelő munkáját, és ahogyan a jelentéstevő is elmondta, a feladatom az, hogy minden ügynökséghez ellátogassak, így rengeteget utazom, együttműködünk Sefkovics biztos úrral, kiváló az együttműködés, illetve a kollégáival is az intézményközi munkacsoport formájában, illetve az Európai Parlament delegációjával is együttműködünk. Két tanulmányt indítottunk útjára, az egyik a cost benchmarking, a másik pedig az érdekkülönbségek kezelése, ezek tehát folyamatban vannak. Ami a benchmarking jelentést illeti, a 17. tervezett van terítéken a bizottság, a biztosok együttműködése, illetve a parlament képviselőinek együttműködése, valamint az ügynökségek vezetőinek segítsége hozzájárult ehhez a munkához. Ez egyedülálló lehetőség a Kokobu számára, ez a mai meghallgatás, hogy eszmét cseréljünk, és mindként intézményünk függetlenségét meg szeretném őrizni, föntartani és meghallgatni a képviselők véleményét, és figyelembe venni majd a munkánk során. Tisztelt elnök úr, engedélyvel három témáról beszélnék. Az egyik az irányítás, a második a működtetés az ügynökségeknek, a harmadik pedig az ügynökségek költségvetése. Ami az ügynökségek irányítását illeti, elhangzott a legjobb vállalati irányítási kódextől, hogy nem szabad nem szabad túlságosan nagynak lennie az irányító tanácsnak. Vannak olyan irányító tanácsok, amelyek mintegy 90 tagot számlálnak, 47 tag az átlag, és általában évente csak háromszor ülésezik az igazgató tanács az ügynökségeknek. Az ügynökségek függetlenek, így alakították őket, azonban az autonómiával a hatékony irányítás is együtt jár. Természetesen vannak javaslatok, arra vonatkozóan, egy, egy új irányítási modell, egy kétpályás modellt hozunk létre, egy nagy irányító tanácsal, illetve a tagállamok részvételével, de legyen egy második, egy második pillér, ami a végrehajtói irányítás, amely támogatást nyújtana magának az ügynökségnek, és jobb irányítási, igazgatási struktúrát biztosítana az ügynökségek számára. Ami az ügynökségek működését illeti, tisztelt elnök úr, a számvevőszékben meg feltettük a kérdést, hogy az ügynökségekben hányan foglalkoznak adminisztratív kérdésekkel és nem operatív feladatokkal. Nos, ez egy nagyon nehéz kérdés, fogós kérdés, azért, mert a választóvonal az adminisztratív munka, illetve az operatív munka között bizony elég nehéz ezt meghatározni. Összeadván tehát ezeket a számokat, a például a humán erőforrás, a pénzügyi kérdések, pénzügyi területen dolgozók számát megnéztük, és összességében azt látjuk, hogy az ügynökségek személyzetének mintegy 22%-a közigazgatási adminisztratív feladatokat lát el, bizonyos esetekben ez 36%, illetve a nagyobb ügynökség esetében ez mindössze 12%. százalék. Természetesen ez nem ad teljes képet, hiszen szinte lehetetlen pontosan meghatározni, hogy ki foglalkozik adminisztratív feladatokkal, hiszen, ahogyan mondtam, a definíció nem teljesen egyértelmű, de ezek nagyjáboli adatok. Tisztelt elnök úr, helytelen lenne, hogyha nem tenném fel a kérdést, hogy miért, és ne próbálnék meg választ adni erre a miértre. A bürokrácia az egyik ok, és ennek egy részét maguk az ügynökségek, ügynökségek okozzák. Van egy, egy papír, egy lap az asztalomon, az egyik ügynökségtől szereztem ezt be, amely rámutat arra, hogy a hat, hat csésze kávé megrendeléséhez milyen eljárásra van szükség, illetve három ebéd megrendeléséhez. Tisztelt elnök úr, hét oldalas ez az anyag. Hét oldal hét oldalas ez az eljárás, és 12 aláírást igényel ennek a megrendelése. Tisztelt elnök úr, érthető tehát, hogy milyen pluszköltségekkel járnak az ilyen eljárások. Elnök úr, úgy gondolom, hogy mindenképpen meg kell vizsgálni a belső eljárásrendet, ugyanúgy, mint a magánszférában, a, a vállalkozásoknál, és meg kell próbálni csökkenteni a felesleges bürokráciát, hiszen ez nagyon sokba kerül az adófizetőnek, aki egyébként sincsen könnyű helyzetben. Természetesen e, nem csak az ügynökségek e, okozzák ezt a bürokráciát, általában kicsi testületek az ügynökségek, 15 ügynökségnek, ügynökség rendelkezik kevesebb, mint 50 személlyel, és az ügynökségek felének van 20 millió eurónál kisebb költségvetése, mégis megfelelő pénzügyi közbeszerzési és toborzási eljárásokat kell végrehajtaniuk, amelyek a nagyobb intézményeknek voltak kitalálva, ezért azt gondolom, hogy itt is van lehetőség az egyszerűsítésre, és talán ezen szakbizottság javaslatot tehet majd ilyen egyszerűsítésre egy új pénzügyi ö, szabályozás keretében, amely az ügynökségekre vonatkozik, majd az Európai Unió pénzügyi rendeletét követően. Carlos Montaro úr majd további példával szolgál arra vonatkozóan, hogy milyen administratív terhekkel kell számolniuk az ügynökségeknek. Tudom, hogy megvan a jó akarat, arra irányuló, arra irányuló akarat, hogy szabályozzuk ezt a helyzetet, és megfelelő intézményes keretet biztosítsunk. És végül, tisztelt elnök úr, a költségvetésre szeretnék kitérni, az ügynökségek költségvetésére. Az ügynökségeket eddig elég egyszerűen mértük a teljesítményüket, megnéztük, hogy a költségvetésüknek hány százalékát költötték el, hogyha ez magas volt, ez a szám jónak gondoltuk, hogyha pedig nem költöttek annyit, amennyi a költségvetés volt, akkor kritikát kaptak ezért. Hogyha az apa 500 eurót ad a fiának egy bicikli megvásárlására, a fiú elmegy a boltba, majd visszajön a boltból, és azt mondja, hogy megvette a biciklit, és 100 eurója maradt. A saját magánéletünkben gratulálnánk a fiúnak azért, hogy engedményt kapott a bicikli árából, azonban az állami szférában ezért kritika illeti az embert. Hogyan lehet ez, hogy jöhet el vissza 100 euróval, hiszen pénzt adtam neked, az volt a feladatod, hogy ezt el is költsd. Nos, azt hiszem, tisztelt elnök úr, hogy jobb mutatókra van szükség, és a számövőszék 11 különböző mutatót vizsgál, amely a költségvetés irányítással kapcsolatos. Természetesen emellett teljesítménymutatókra is szükség van, hiszen megfelelően kell értékelni az ügynökségek munkáját független nézőpontból. Ezen kívül a költségvetés területén radikálisabb eredményt is elérhetünk. Nagyon sok ország a pénzügyi válság fényében ezen foglalatoskodik. Tisztelt elnök úr, az ügynökségek költségvetése, illetve más ö, testületek költségvetését a tavalyi évi költségvetés plusz egy bizonyos százalékában határozzuk meg, és ez így volt éveken keresztül és az évek során lehet, hogy a szükségletek, illetve a lehetőség, a lehetőségek, a keretek egymástól eltávolodtak. Megfelelő helyes költségvetést kell kialakítani, amelyek az ügynökségek mandátumátnak megfelelnek. Ez pedig egy olyan folyamat, amelyet nem kell minden évben újra kezdeni, azonban egyszer jól el kell végezni, az ügynökség pontos szükségleteit, igényeit föl kell mérni. A pénzügyi válság során meg kell nézni, hogy hol lehet pénzforrásokat megtakarítani, anélkül, hogy ez az ügynökség eredményét veszélyeztetné. Tisztelt elnök úr! Az elmúlt évek során nagyon sokat tapasztalatot szereztem az ügynökségekkel kapcsolatban. Szükség van az ügynökségekre, megfelelő a mandátumuk, és önállóan el tudják végezni a jól körülhatározott feladatukat, és jól is végzik a munkájukat, szerintem. Fontos részét képezik az Európai Unió architektúrájának, és az a meglátásom, hogy közös munkával megfelelő értéket hozhatunk létre a befektetett pénzekért, illetve az egyszerűsítés területén is előreléphetünk. Tisztelt elnök úr, nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy önökhöz szólhattam. Várom a hozzászólásukat, megjegyzéseiket. Jó, Köszönöm szépen. Fölkeltette a kíváncsiságomat. Az ön által említett jelentéseket mikor fogják megjelentetni? Um, I cannot be absolutely exact. Hát ezzel kapcsolatban nem adhatok teljesen pontos választ, de ugye februárban, amikor abba hagyom a számvevőszéki munkát, addig remélem, hogy meg lesz. Legalább a munka nagy része meg lesz ezzel kapcsolatban, ezen jelentéssel kapcsolatban. Most készítjük egyébként a benchmark, most készítjük a, a előzetes következtetéseket, és a benchmarking, ami említettem már a 17. változatnál tartunk, úgyhogy azt várjuk, úgy számítunk, hogy jövő év második negyedévére biztosan kész lesz. A 2011-es mentesítésig biztosan meg lesz. Elnök, köszönöm szépen! Most Anna Jensennek szeretném megadni a szót. Az intézményközi munkacsoportnak ő a parlamenti delegációs elnöke, és a Költségvetési Bizottságot képviselő. Tíz percre adom meg a szót. Köszönöm szépen! Jutta Haugot helyettesítem valójában. Ő vezeti az intézményköz, intézményközi munkacsoportot. Jelenleg Togóban van a parlamenti delegáció, öt tagú delega, delegációnak én vagyok az egyik tagja, hogy a frakciók nevezték ki a tagokat, és engemet, engem a liberálisok választottak, jelöltek ki. Nos, a bizottság úgy érezte, hogy az ügynökségekkel kapcsolatban kialakított intézményközi, intézményközi megállapodás kicsit fel kell frissíteni, ezért alakultunk meg, és egy afkós jelentés alapján kezdtük el a munkát, a papasztankosz jelentésről van szó, ez adta meg a munkánk keretét. Nos, az általunk megvitatott témák részben megegyeznek azon témákkal, amiket O'Shea úr említett az imént. A munkánkat azonban mi egy kicsit hamarabb kezdtünk, mint ő, már az ügynökségek felállításával is foglalkoztunk ugyanis. Az intézményközi megállapodás egyik létének egyik oka az, hogy a parlament úgy érezte, hogy nagyon hogy, hogy gombamot szaporodnak az ügynökségek, nem, nincs pontos rálátásunk, hogy milyen ügynökségek, milyen célból ö, kerülnek megalkotásra, melyiknek milyen költségvetése van. A bizottság hogyan biztosítja számokra a, köl, a számukra a költségvetés, stb. stb. Erről beszéltünk tehát, és nagyon érdekes viták születtek, például azzal kapcsolatban, hogy egy-egy ügynökség milyen központtal működik, hol van a székhelye. A parlament ezzel kapcsolatban még elgondolkodott volna. Láttuk például azt, hogy olyan helyekre is kerültek ügynökségek, amik amelynek az elhelyezkedése nem nagyon tesz jót magának az ügynökségnek. Miért nem olyan helyre kerülnek az elnökségek, ahol valamiféle hagyomány is segíteni a munkájukat? Például Valencienben van a vasúti ügynökség, ott ugye egy nagyon komoly vasúti hagyomány van, már régóta állítanak ott elő vonatokat, stb. stb. Úgyhogy ez egy, ez egy teljesen logikus választás. Vagy például, ha egy ügynökség esetében nyilvánvaló, hogy nagyon fontos, hogy legyen a közelben egy nemzetközi repülőtér, vagy egy európai iskola, ezeket is mind figyelembe kellene venni. Ilyen kérdésekről vitatkoztunk a munkacsoportban, és kritikusan látjuk a tanács véleményét ezzel kapcsolatban. Sokszor a tanács elfelejti azt, amit egyszer már megígért, és az ügynökség igazgatója ilyenkor bajba kerül. De más problémákkal is foglalkoztunk. Munkamódszerünk az, hogy a munkacsoportnak van egy szakmai munkacsoport része is, ez is intézményközi, és már ki is adott ez, a, ez a munkacsoport egy jelentést. Arról szól ez a jelentés, hogy mi is a helyzet, mit lehetne, min lehetne javítani a jövővel kapcsolatban, milyen változtatásokat lehetne ki, kieszközölni. Ez a jelentés gyakorlatilag teljesen kész van, Mindegyik ügynökségről van egy leírás, hogy, illetve bizonyos elképzelések, ajánlások is benne foglaltatnak a jelentésben. Nincs tökéletes egyetértés még abban közöttünk, hogy pontosan milyen jelentéstételi formát fogunk alkalmazni a jövőben, de lehet, hogy egy egyetértési nyilatkozatra van szükség, vagy egy új intézményközi eh, megállapodásra ebben a témában hiszen az ilyen típusú jelentések, mint amit például ez a szakmai munkacsoport készített, nagyon jól elemzik az ügynökségek helyzetét. Nem vagyok abban teljesen biztos, hogy munkánkat még az év végéig be tudjuk fejezni. Elképzelhető. Az bizonyos, hogy már közel állunk a munka végéhez. Az irányítás kérdése is téma volt. Hogyan lehet ezt a kérdést általánosságban megoldani? Ugye vannak olyan ügynökségek, amelyek három részből állnak, tehát például a szociális partnerek is nagyon komolyan részt vesznek az ügynökség munkájában, akár az igazgató tanács 40%-át is adják. Aztán az irányítás, a finanszírozás, illetve az igazgatás kérdése is fölmerült. Vagy az Európai Bizottságnak kéne megkönnyíteni az ilyen menedzsment kérdésekben az ügynökségek dolgát, vagy az ügynökségeknek lehetne együttműködnie hiszen sokszor gondot jelent az, hogy kicsi az ügynökség, de mégis különböző szabályoknak kell megfelelniük, pénzügyi szabályoknak, vagy munkaügyi szabályoknak. Én is nagyon sok ügynökséghez ellátogattam, és nagyon sok problémáról problémával szembesültem. Ezeket mind meg kéne oldani, persze. Az ügynökségek azért jöttek létre, hogy a politikai döntéshozatalt megkönnyítsék. Ott van például az élelmiszerbiztonsági intéz, ügynökség, amely a amit a kor nyomán jött létre. Tehát az a munkájuk, hogy szakmailag megbeszéljük, megvitassák a kérdéseket, tehát hogy mit mondhatunk biztonságos élelmiszernek, mit nem, ez nem politikai kérdés. Aztán úgy gondolom, hogy itt a parlamentben nagyon sok mindent tehetünk azért, hogy megkönnyítsük az ügynökségek dolgát, és a tanácsban is. Van például a politikai e- elszámolthatatóság kérdése. Jelenleg ezzel kapcsolatban van egy bevált ellenőrzési rendszer, a mentesítéssel. A mentesítés homogén módon történik, megnézzük, hogy hogy működnek a hogy működnek az ügynökségek, de, és tudjuk, hogy vannak olyan szakbizottságok, például az ENVI szakbizottság, amely elég aktíven, aktívan foglalkozik ezzel. Nem úgy működik az európai rendszer, mint mondjuk Amerikában, ahol beidézik egy-egy egy-egy ügynökségnek a, az igazgatóját, és számot kell adni a parlament előtt a működéséről. Itt nem egészen így működik a dolog, de valami hasonlót azért ki lehetne dolgozni. A jelentésben azt is leírjuk, hogy ezen szakbizottság számára rendkívül fontos az, hogy a beszámolás hogyan történik. Gressle asszony, aki bizonyára ismernek, ragaszkodott ahhoz, hogy arról is tudomást kell szerezni a mi szakbizottságunknak, hogy mi a helyzet a szerződésekkel, a munkatársak felvételékkel, mi a helyzet a mentesítéssel, mi a helyzet azon ügynökségekkel, amelyek nem EU-s költségvetésből dolgoznak, de mégis közintézményről van szó, például az Ázséban található ügynökségről van szó. Tehát egy jövőbeli ezzel kapcsolatos megállapodásnak, a ügynökséggel kapcsolatos megállapodásnak mindenképpen foglalkoznia kéne ezen kérdésekkel. Tudom, hogy a bizottság és a tanács és el fogja mondani a véleményét ezen munkacsoport munkájáról. Szerintem nagyon jó volt a légkör, a vita, és remélem, hogy ez is közelebb visz minket ahhoz, hogy megegyezzünk arra, hogy hogyan is kell foglalkoznunk az ügynökségekkel. Köszönöm. Köszönöm szépen, Anne. Most pedig a tanács képviseleben Csernyuk úr, ha jól értem ki a nevét, kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, biztos úr, kedves kollégák. Először is hadd köszönjem meg a jelentéstevőnek, az elnöknek, a Kokobu-nak azt, hogy meghívtak a mai ülésre, meghallgatásra. A tanács nagyon nagyra értékeli ezt a lehetőséget arra, hogy együtt vitassuk meg azokat a fontos kérdéseket, amelyek a ügynökségek szerepéhez, tevékenységéhez kapcsolódnak, ahhoz, hogy hogyan helyezkednek ezek el az intézményi térképen. Én technikai szinten irányítottam a tárgyalásokat. Az intézményközi munkacsoportban képviseltem a tanácsot szakértői szinten. Hagy mutassam be a decentralizált ügynökségekről szó, folyó munka állását, amelyet az intézményközi munkacsoport végzett el. Azon meghívást követően, mely 2008 májusában érkezett a bizottság elnökétől egy munkacsoport felállítására. Ezt a parlament, a tanács és a bizottság létre is hozta, hogy megvizsgálja az ügynökségek felállításával és működésével kapcsolatos kérdéseket. A tanácsot a munkacsoportban az, a soros elnökség képviseli, meg az előző, meg a, a két következő elnökség a tanács azért vesz részt a munkacsoportban, ennek az a célja, hogy hozzájáruljunk a működő ügynökségek munkájának felméréséhez. A tanács 2008. július 17-én állapította meg e célokat, és a tanácssal és a parlamenttel együtt megvizsgáljuk egy közös, jogilag nem kötelező módszertan alkalmazását, különösen az ügynökségek szerepét és, és pozícióját illetően az intézményi térképen, annak mikéntjét, ahogy létrehozzák és megszületik az ügynökségeket, finanszírozás, költségvetési eljárások kérdése az ügynökségek működésével kapcsolatban, ügynökségek szerkezete, működése és felügyelete. Azok a kérdések, amelyeket vizsgálni vagyunk hivatottak. Az első politikai ülésen, a munkacsoport politikai ülésén az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság megállapítottak abban, hogy létrehozzák ezt az intézményközi párbeszédet az ügynökségek tárgyában, értékelve azok aktuális helyzetét, azt, hogy mennyire koherensen, hatékonyan működnek, mennyire számon kérhetőek, mennyire átlátható működésük, és azt is, arra is igyekszünk, hogy közös szabályrendszer találni, hogyan lehet javítani a munkájukat. A három intézmény belátta, mennyire fontosak a szabályozási ügynökségek azon EU-s szakpolitikák létre, végrehajtásában, amelyeket meghatároztunk, és hogy az is fontos cél, hogy hatékonyabb eszközökké váljanak. Az intézményközi munkacsoport eddig hat politikai szintű ülést tartott, ezek 2009 márciusa és 11 októberek között kerültek megszervezésre. Az utolsó politikai ülést 11, 2011. október 20-án tartották a lengyel elnökség égisze alatt. A politikai szintű ülésekre általában szakértő ülésekkel készülünk fel. Eddig a munkacsoport 8 ilyet tartott, mármint szakértőit. Az utolsót ezek közül október 6-án ez évben. A tanács módszertanának vonatkozó koordináció az ügynökségek tárgyában a munkacsoport keretein belül például az a általános ügyek tanácsának munkacsoportjában, szakértői csapatában. 34 ügy technikai táblázat, fish táblázatokban foglalt témára oszlik, minden egyes ilyen fish négy részre oszlik. A de jure és a gyakorlati kérdések köre, a kritikus fontosságú gyakorlati kérdések ügye, a megállapított problémákra vonatkozó lehetséges megoldások, illetve a megoldások lét, működőképes megoldások végrehajtása. A technikai fisek, táblázatok, minden négy részre vonatkozó munka lezárult, és az intézményközi munkacsoport utolsó, a munkája utolsó szakaszába érkezett. Mind a 34 technikai fis, tehát most már eh, ezeket megvizsgáltuk, és az intézményi közi munkacsoport most egy átfogó elemzést végzett a helyzet jelenlegi állásáról, a decentralizált ügynökségek többféle aspektusát vizsgálva. Irányítás, működés, felügyelet a jelenlegi tapasztalatok alapján, illetve több jelentés, tanulmány, melyek között szerepel egy átfogó külső értékelés is. A második lépésben az intézményi munkacsoport megbeszéléseket tartott, és konszenzus jutott az alkalmazandó megoldások kérdésében a megállapított problémák jelentős részére vonatkozóan. Az intézményi munkacsoport asztalán levő kérdések politikai szinten többek között az ügynökségek létrehozásához kapcsolódnak, ahhoz, hol helyezkedjenek az ügynökségek, illetve a, a befogadó ország tagállam szerepe, az irányító, hatós, irányító igazgató tanácsok összetétele és működése, az igazgató feladatköre, az éves munkaprogram és az adminisztratív támogatás kérdése, ahogy erről már szó esett. 2009. szeptember óta a munkacsoport munkáját a alapítási, költségvetési, emberi erőforrási és audit kérdésekre koncentrálta, és ezt a bizottság által közösen jóváhagyott FIS táblázatok legutolsó szakaszára vonatkoztattuk. Október 6-án tartottunk szakértői ülést, és október 20-án a hatodik politikai ülést. Ahogy megállapodtunk, a munkacsoport 2009. március 10. ülésén a munkacsoport feladata az, hogy konklúziókat hozzon létre a vizsgálat végére. Jelenleg a munkacsoport munkája a három intézmény, munkájának eredményét a három intézmény vizsgálja, tekintettel a decemberre várható politikai ülésre. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a tanács módszertana mit tartalmaz a decentrális ügynökségek értékelését illetően. A negyedik politikai ülésen márciusban a magyar elnökség a tanács részéről néhány fontos elvet hangsúlyozott, melyeket a szakértő ülésen tisztáztunk tovább, először is. Azon javaslatokat, a javaslatok, amelyeket beterjesztettünk, nem az a cél szolgálják, hogy a közös különös biztonságpolitikát végrehajtó ügynökségekre alkalmazzuk ezeket, tehát a korábbi második pillére nem vonatkoznak. Másodszorban nincs arra szándék, hogy a különféle közös, jogilag nem kötelező elemeket automatikus módon alkalmazzuk a, az ügynökségekre. Ez tehát nem szándék. Harmadsorban a, a konkrét jogalkotási javaslatokat kell a, a vizsgálat végén végrehajtani, persze figyelembe véve minden ügynökség sajátságait. És végül a mindenkire ugyanaz a méret alkalmazandó elvet el kell kerüljük. Ez nem alkalmazható az általános megoldások elve. Ahogy a politikai üléseken is hangsúlyoztuk, a tanács érzékeli, mennyire fontos szerepet játszanak az ügynökségek a szakpolitikák végrehajtásában, meg azt is érzékeli a tanács, hogy hatékonyabb eszközé kell tenni ezen politikák végrehajtásában az ügynökségeket. A tanács ezért üdvözli azt a jó együttműködést, amely kialakult a három intézmény között ebben a folyamatban, a munkacsoportok munkájának keretében is, és a tanács reméli, hogy a munka a lehető leghamarabb sikeresen lezárható lesz. Hadd garantáljam azt is, hogy a lengyel elnökség elkötelezett abban, hogy tovább vigyük a munkát, és lezárjuk azt az év vége előtt. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottság alelnökének adom meg a szót, Sepkovics biztos úrnak, körülbelül 10 percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is én is köszönöm szépen a kedves meghívást a meghallgatásra, valamint a jelentéstevő úrnak, Stavrakakis úrnak is köszönöm az együttműködést, valamint hálával tartozom az előző felszólalóknak, hiszen a bizottság véleményének bemutatását megkönnyítették, hiszen látható, hogy nagy az egyetértés, arra vonatkozóan, hogy hogyan tekintünk az ügynökségekre, hogyan látjuk a jövőbeni feladatokat, illetve a hatékonyságukat is. Azt hiszem, hogy elég egyértelmű, hogyha megnézzük az ügynökségek szerepét, akkor azt látjuk, hogy nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen először is jelentős mértékben hozzájárulnak az Európai Uniós politikák megvalósításához, és ezáltal segítik az intézményeket, különösen a bizottságot abban, hogy a legfontosabb szakpolitikai feladatokra összpontosítsanak. Másodszorban támogatást nyújtanak a döntéshozóknak is, hiszen a szakértelmet, a szaktudást összefogják európai szinten, és ez a tagállamok közötti együttműködést előre mozdítja a legfontosabb kérdésekben. A harmadik elem, amelyet szintén nagyon fontosnak tartok, ez az Európai Unió láthatósága a tagállamokban. Ahogyan önök is tudják, az ügynökségek ugye különböző tagállamokban vannak. Mindemellett hangsúlyoznunk kell még egy fontos aspektust, ez pedig az, hogy az Európai Uniós ügynökségek fejlesztését nem mindig kísérte egy általános jövőkép, illetve az Európai Unió struktúrában nem volt mindig világos a helyük. És ezért egyetértünk Ósi úr értékelésével, aki ugye részletesen bemutatta ezt a helyzetet. Ezért egy intézményközi munkacsoport jött létre 2009-ben, feladata pedig az, hogy megpróbálja így második körben az intézmények munkáját föllendíteni. Ugye 2005-ben már kísérletet tettek erre, most pedig ez a második próbálkozás, a második kísérlet, és remélem, hogy egy közös megközelítést lehet majd kialakítani, egy, egy egyetértési nyilatkozatot, illetve megtaláljuk majd a, ennek a dokumentumnak a pontos címét, amely mindenki számára elfogadható, amely arra vonatkozik, hogy hogyan lehet az ügynökségek munkáját javítani a jövőben. Nagyon remélem, hogy ez a dokumentum majd mindhárom intézmény álláspontját tükrözi, hiszen az ügynökségek irányításában fontos szerepe van mindhárom intézménynek, az Európai Tanácsnak, a Bizottságnak és a Parlamentnek is. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi gazdasági megszorítási időszakban ezek az erőfeszítések még fontosabbak, mint eddig bármikor. Hiszen ugyanazt várjuk az ügynökségektől, amely, amit tőlünk várnak, azaz összpontosítsanak arra, hogy hogyan tudják javítani hatékonyságukat, teljesítményüket. Visszatérve az intézményközi munkacsoporthoz. Nagyon intenzív munkát követően, amelybe tényleg nagyon sok erőfeszítést kellett befektetni a szakértők részéről, illetve politikai szinten is komoly munka folyt, és itt szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, illetve az elnökségeknek, különösen a lengyel elnökségnek, hiszen valóban a lengyel elnökség alatt sikerült előrelépni jelentős mértékben, tehát mindezen munkának köszönhetően sikerült a, valóban meg, megvizsgálni, elemezni a helyzetet, elemezni az ügynökségek erősségeit, illetve gyenge pontjait, és konkrét javaslatok születtek arra vonatkozóan, hogy az ügynökség munkáját hogyan lehetne javítani. Ezek a javaslatok pedig gyakran megfelelnek az Európai Parlament, illetve az Európai Számvevőszék javaslatai, javaslatainak, amelyet a mentesítési folyamat során nyújtottak be. Nagyon sok témára kitérnek ezek a javaslatok, az ügynökségek irányításától kezdve az operatív munkáig, az ellenőrzésig. Egy-két példát szeretnék mondani, adni a konkrét javaslatokra. Janssen hogy már utalt az elsőre. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy új ügynökségeket csak akkor szabad létrehozni, hogyha készült egy objektív hatástanulmány, és megvizsgálták, hogy hol lenne legkívánatosabb létrehozni egy ügynökséget, ezen kívül az alapító okiratoknak, akár egy lejárati, vagy pedig egy felülvizsgálati jára, záradékot kell tartalmazniuk. Öt évente meg kell vizsgálni a mandátumot, szükség van-e még öt éven keresztül erre az ügynökségre, a mandátumát teljesítette, szükség van-e változtatásra, tehát egy, egy rendszeres felülvizsgálatra van szükség az ügynökségek munkáját illetően, illetve a teljesítményüket illetően is, hiszen így azt hiszem, hogy a hatékonyságot folyamatosan gócső alatt lehet tartani. Ezen kívül meg kell vizsgálni annak a lehetőségét is, hogy összevonjunk ügynökségeket akkor, amikor átfedéseket tapasztalunk. És azt látjuk, hogy bizonyos esetekben szinergiákat lehet létrehozni, különösen kisebb ügynökségek esetében, és néha azt látjuk, hogy egy-egy fúzió, egy-egy szinergia magasabb szintű hatékonyságot hozna a jövőben. És ahogy a számvevőszék részéről Siúr elmondta, mi is úgy gondoljuk, hogy egy kétszintes irányítási struktúrát kellene létrehozni, és így egyszerűsíteni lehetne a döntéshozatali folyamatot, valamint a hatékonyságot javítani egy 90 fős igazgatói tanácsal nagyon nehéz igazgatni, akár a tanácsban, akár az ügynökségben. Tehát valóban egy készszintes struktúrára lenne szükség, az igazgató tanács, illetve a végrehajtó tanács, tehát a Management Board és Executive Board kellene, hogy közösen dolgozzon, és így a végrehajtó tanács a napi munkában nagyobb szerepet vállalhat, a monitoring tevékenységekben, illetve igazgatási tevékenységekben is. Aztán van még egy aspektus, amely miatt nagyon fontosnak tartunk, és amely néha negatívan érinti a hatékonyságot, ez pedig a igazgató tanácsban szereplő személyek cserélődése. Tudjuk, hogy az új tagok számára időt vesz az igénybe, hogy megtanulják a feladatukat, teljesítsenek, hatékonyak legyenek. Azt gondoljuk, hogy a külkapcsolatok területén is fejlesztésre van szükség, hiszen nagyon sokszor egyéni kezdeményezéseket látunk, illetve különböző eltérő vélemények kapnak hangot a külföldi partnereket ezzel mm, összezavarjuk, tehát más, más véleményt kapnak egy ügynökségtől vagy a tanástól. Tehát jó lenne, hogyha, hogyha a külföldi partnerek felé egyértelmű üzenetet tudnánk küldeni, és ezért ezen a területen nagyobb mértékű konvergenciára van szükség a tanács, a bizottság és a parlament között. És ahogyan Ósi úr már utalt rá, az intézményközi munkacsoport egyetért abban, hogy a belső tervezés, illetve az általános jövedelem előrejelzését is javítani kellene, csökkentve a magas egyik, évről, egyik évből másik évre történő átvitelt, illetve a törlési rátákat. Ezen kívül a beszámolási kötelezettséget is egyszerűsíteni kellene, egy éves jelentést kellene elvárni az ügynökségektől, és ezzel csökkenthetnénk az administratív terheket. Ezen kívül a teljesítmény fejlesztése, fejlődése érdekében fontos mutatókat kellene létrehozni, ugyanígy egy több éves munkaprogramot kellene elfogadni, és az éves munkaprogram, valamint a költségvetés közötti kapcsolatot föl kell lendíteni az ügynökségeknek, tevékenység alapú költségvetést kell készíteniük, és tevékenység alapú irányításra van szükség. Ez az egyetlen hatékony módszer. Továbbá nézzük, hogy merre, merre haladunk. Nagy figyelemmel hallgattam Jensen kollégát, illetve a lengyel elnökséget is, Cserny urat, hiszen valóban az október 20-ai mm, ülésünken megegyeztünk abban, hogy megpróbáljuk felgyorsítani a folyamatot és lezárni E, ezt a folyamatot azzal, hogy egy közös anyagot hozunk létre, és meghatározunk a közös alapelveket az év vége előtt. Ez egy nagyon fontos áttörés lenne, és meggyőződésem, hogy ez az anyag nagyon fontos referencia anyaggá válhat, értékelvén a jelenlegi ügynökségeket, illetve a esetleg elgondolkodhat, ez alapján el lehet gondolkodni új ügynökségek létrehozásáról. December elején a technikai szintű kérdésekkel foglalkozunk, és megnézzük majd, hogy hogyan lehetne ezeket az elveket, ezeket a végkövetkeztetéseket elfogadni intézményközi szinten. Rengeteg munka van már ebben, és ezt mindenképpen ki kell aknázni, ki kell használni, és egy dokumentumban kell, hogy ki teljesedjen. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, a tanácsnak, a bizottságnak, az intézményközi munkacsoportban végzett munkájáért, illetve uh, úrnak is. Köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm. Most kb. fél óránk van az eszmeserére. Nem tudom, a jelentéstevő kommentálná az eddig hangzottakat, az intézmények hozzászólásait. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταρχήν να ευχαριστήσω. Igen, először is szeretném megköszönni a hozzászólásokat és az eddigi munkát minden hozzászólónak. E- és még egyszer szeretném megállapítani azt, hogy mindannyian belátjuk, mennyire fontos az ügynökségek munkája. Efelől tehát nincs kétség, egyetlen hozzászóló sem kérdőlezte meg ezt. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk együttes erőfeszítéssel erősíteni a működésüket és a működési hatékonyságukat. Nagyon örülök annak is, hogy, hogy mindenki megőristette az ügynökségek szerepkörét, azok fontosságát, és az európai szakpolitikák végrehajtásában játszott szerepüket. Ezt szeretném leszögezni előjáróban tehát. Köszönöm szépen, Gájer úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Örülök annak, hogy ma délután szerveztük meg ezt a meghallgatást, hiszen arra is jó, hogy néhány tényt megerősítsünk, be, bevonjunk ebbe a, a vitába, mert hogy fontos, hogy a tények alapján folytas, folyjon ez a vita. Hogyha a szakbizottságunk azról vitázik, hol lehet megtakarítani, mindig vannak olyan képviselőtársak, akik mindig azt mondják, mint, mint szerint automata módon, mint az orgonasípok fújják, hogy az ügynökségek, ügynökségeken lehet takarítani. Szóval meg kell vizsgálnunk, hogy melyik helyszínen, melyik profilváltozással, milyen módon lehetne ezt megtenni. Azért az is elmondható, hogy az ügynökségek az elmúlt időszakban a megtakarítási kérdések során mindig újra és újra felmerültek. Fontos, hogy néhány tény ismét megerősítek kerül ebben az e-, ezen vita során. ugyanakkor talán messzebbre juthatnánk, hogyha az a jelentés, amire többször utaltunk már a szakbizottság ülésén is, a számvevőszék jelentésére gondolok, elkészülne, és Siúr, úr mondotta, hogy a 17. változata készül már ennek a, az anyagnak. Ezért elgondolkodtató. Ezért kérdem Osi úrtól, hogy mit, mit tesz olyan borzasztó bonyolulta ezt a jelentést, hogy 17-szerre írják már át. A második kérdésem olyan kérdés, amely voltak éppen nem konkrétan címzett valakinek, ám Enni Jensen felé is, a tanács felé is, meg Sefkovics alelnök felé is intézem, mert más és más módon értékelték az intézményközi munkacsoportot. Nagyon sok anyag jött össze, amelyel nyilvánvalóan mérhatóan kell és fogunk is foglalkozni. Ugyanakkor nem pontosan értettem, hogy a helyszínek, a, illetve a helyszínek kérdése, illetve az ügynökségek működési helyszínének bírálata megvalósult-e. Nem csak azért, mert bosszantana az, hogy pontosan a brit kormány szeretne megszer rákényszerített az egyik legdrágább, a brit kormány egyik leg, legető legdrágább épületet kényszerített rá az Európai Bizottságra, hogy ott a gyógyszerügynökséget ott helyezze el. Miközben ez a, épp ez a kormány és az a tagállam megragad minden alkalmat arra, hogy bírálja az európai költségvetést, és az túlzónak ítélje. Voltak éppen ki dönt a helyszínről, milyen kritériumok alapján történik a döntés, és hogyan, hogyan határozzák azt meg, hogy hatékony-e az a, a potenciális helyszín. Nem volna észszerű olyan kritériumokhoz eljutni, amely egyrészt be persze figyelme veszi az odajutás kérdését, a úgymond hozzáférhetőség kérdését, de azért az ingatlan piac állását is, költségeit is figyelembe venné. Nem tudom, ez, ezt milyen mértékben tartalmazza, vagy foglalkozik ezzel a konkrét kérdéssel a munkaanyag. Köszönöm, köszönöm szépen, Szeszkova asszony a szó. Já také děkuji za slovo, pane předsedající. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én ezt a következő kérdést más szempontból szeretném megközelíteni, ha megengedik. Az európai adófizető szemszögéből szeretném ezt megközelíteni, illetve akár saját magam szemszögéből, hiszen korábban én helyi politikával foglalkoztam. Kérdés, hogy a bizottság és az ügynökségek között a múltban milyen típusú volt a munka megozdás. Ugye ezek a változások, amelyek a, például az ellenőrzési kérdésekben történtek, nagyon nehézkesek voltak, főleg azok számára, akik akik, hozzá, akik kedvezményezeti voltak a különböző EU-s kifizetéseknek, vagy a strukturális alapoknak. Ez bármilyen változás, amit a bizottságban vagy az EU-s alapokban áll be, mindig nagyon nehézkesé teszi a, az életet. Előfordul, hogy az ezzel kapcsolatos változások először megjelennek a, megjelennek a bizottság honlapján, aztán, a, aztán az ügynökség honlapján, de nem lehetett pontosan tudni, hogy mi a helyzet egy-egy feladatkörrel. Azt gondolom, hogy világossá kell tenni az adófizető, az európai polgár számára, hogy mi a helyzet. Ez a kaotikus helyzet senkinek nem tesz jót. Ha csupán azt vesszük, hogy hány ügynökség van e az Európai Unióban, és hát még csak ez az első mandátumom, még nem is sok ügynökség esetében még nem is volt arra lehetőségem, hogy szavazzak egyáltalán a létrehozásukról, mert korábban történt. Tehát rendkívül sok ügynökség van, és ugye helyi csak helyi politikai szempontból vizsgáltam a Kérdésem az, hogy van-e remény egyáltalán a jövőben, hogy bármi pozitív irányba változik? Folytatni fogják ezek az ügynökségek a munkájukat? Vagy a feladatkörök változnak? Összeolvadnak ügynökségek? Nekem az a szerény véleményem, hogy az egyes ügynökségek, sőt, nekünk kell azon elgondolkozni, hogy egyáltalán szükség van ezekre az ügynökségekre, avagy elképzelhető-e, hogy hatékonyabbá tételük szempontjából hasznosabb lenne az összefog, összeolvadásuk? Hogyha bárki EU-s finanszírozásról szeretne hozzáférni, azok számára nagyon fontos az, hogy pontosan ismerjék a feltételeket. Megköszönöm a biztos úr véleményét, Elnézést kérek, nem tudom meghallgatni a biztos úr válaszát, mert ugye itt a parlamentben egyszerre dolgoznak a szakbizottságok, máshova kell elmennem, de már előre is köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Makovei asszony következik. Uh, <coughs> thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a szakbizottságban, illetve a plenárison is szor már felszólaltam ezen témával kapcsolatban, úgyhogy most rövidre fogom. A számvevőszék a 2010-es a parlament a 2010-es mentesítéssel kapcsolatban számos adatot kapott a számbevőszéktől, de ez nem elégséges, így nem tudunk felelős döntést hozni a mentesítésről. Néhány nappal ezelőtt egy levelet küldtem a szemvevőszék elnökének, a válasz nagyon szegényes, és, és nem túl sok jóra számíthatunk. Azt hiszem, a jövőben sem kapunk több adatot, több információ. A jövőben ez elengedhetetlen lenne. Aztán az úgynevezett cost benchmarking jelentés. ezen jelentés nélkül egész egyszerűen lehetetlen a mentesítésről tárgyalnunk és döntenünk. Erre a jelentésre mi hamarabb szükség lenne? Hallottunk arról, hogy 17. változatánál tart ez a jelentés, nem tudom hány lesz összesen. Nekünk még így is jó, 17. változat formájában. Tehát az lenne a tiszteleteljes kérésem, hogy legalább jelenlegi formájában hadd kapjuk meg ezt a jelentést. Ha nem kapjuk meg, akkor egy egész év kiesik az ügynökségek mentesítésében. Kicsit késtem, de amit hallottam, például Sefcsovics úr szavaival teljes mértékben egyetértek, tehát hatékonyságot kell szem előtt tartani a jövőben, és a lehető leggyorsabban meg kell változtatni az ügynökségek működését olyan, szem, olyan módon, hogy minél hatékonyabbak legyenek. És ugye válságot élünk, az európai polgárok egyre kevésbé vannak bizalommal az európai ügynök, ügynök, ügynökségek, illetve az EU politika iránt. ...750, ez, 750 milliós költségvetésről van szó, annyit kapnak az ügynökségek évente, de erről valahogy el kell, ezzel valahogyan el kell számolni. ez a lényege az egész feladatnak, hogy megnézzük, jól költötték el ezt a pénzt, és mentesítést adjunk. Egyelőre ennyit, és remélem, hogy megkapjuk a szükséges információt, hogy a mentesítésről rend, rendesen dönthessünk. Köszönöm szépen. Ehrenhausen kolléga következik. Köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon hálás vagyok, hogy a fúziók lehetőségéről is beszélt. Én már éltem javaslatokkal, afelől, hogy a, a régi ügynökségek közül melyiket lehetne fúzionálni a másikkal, vagy akár bezárni. A számbevőszék, hogy ez fordulok, az önök nézete szerint mely ügynökségeket lehetne konkrétan bezárni, másokat meg összeolvasztani? Geyer úr kérdéséhez kapcsolódik -e mindez. A második a helyszínekre vonatkozó kritériumok. Ugye ilyen kritériumrendszert nem látunk, tehát az ügynökségek, az ügynökségekre vonatkozó e, helyszín az egyes tanácsi ülések, vagy állam és kormányfők ülésének alkúja során alakult el. Konkrét kérdésem a tanács felé. Vajon a tanács egyáltalán szándékozik-e konkrét kritériumokat bevezetni arra vonatkozóan, hogy eldöntessék, hol helyezkedjen egy ügynökség? Tehát ezt a tanács továbbra kell erre választ. Harmadik kérdés, az igazgató tanácsok tagságát illetően évek óta, legalábbis 2008 óta intenzíven vitázzunk erről. Jensen képviselőtársam kérdezem, milyen konkrét megoldási javaslatok merültek fel a munkacsoportban. Mivel lehet számolni, mikor születik ezzel kapcsolatban a javaslat? Köszönöm, kimerült a hozzászóló listája. A magam részéről is hozzátennék egy-két dolgot az elhangzottakhoz. Geyer úr is említette, hogy bizonyos ügynökségek helyszíneit illetően, London említette, mint a legdrágább helyszínt, de sokszor nagy korreláció mutatható ki az ügynökség helye, illetve a külügyminiszter szülő helye, mármint a tanács elnökségében az ország külügyminiszternek helye között. Nem tudom, igazak ezek a híresztelések. Aztán beszéltünk az ügynökségekről, de senki sem használta a végrehajtó ügynökség kifejezést. Holott az ügynökségek jelentős része ilyen, egy-egy feladatra hozták őket létre egy bizonyos idő határral. Ezt tartalmaz az executive szó. Ugyanakkor a biztos úr is említette egy sunset clause, egy kivonási eh, záradék bevezetésének lehetőségét. A végrehajtó ügynökségek tekintetében ez lehetőséget jelent 2004 óta. Egy-egy program végrehajtására hozzuk lét, hozták létre ezeket, ennek fényében kérdezem, hogy az eredetleg beindított ügynökségek közül mennyi működik még ma is, és hányat tervez az elkövetkezőkben bezáratni, illetve kivezetni, úgymond a bizottság. Ami pedig Makovej asszony hozzászólását illeti, panaszkodott hogy az információ hiányról. Talán a legjobb az volna, ha meghívnák őt Luxemburgba, és ott feltehetné a kérdéseket a számvevőszéknek címezve. És engem is izgat, hogy hogy lehet, hogy ilyen sok változata egy jelentésnek, és mikor hányadék verziót fogják majd publikálni. Ebbe a mikrofonba kell beszélnem. Tehát most megadom a szót majd a meghívottaknak, hogy válaszolhassanak a képviselők által feltett kérdésekre. Azt javaslom, hogy minden hozzászóló 5 percben válaszoljam. Osi úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Megragadom a lehetőséget arra is, hogy megköszönjem képviselőtársainak a kérdéseket. A cost benchmarking jelentéssel kapcsolatban a nagy öröm eleve, hogy ilyen érdeklődéssel figyelik a számvőszék munkáját és várják annak publikálását. A cost benchmarking tanulmány márciusban indult, 6500 információs elemet gyűjtöttünk be, ezeket kellett auditálni, ellenőrizni, összevetni egymással, megerősíteni, ezért, hogy összetett ez a feladat. A második oka az bonyolultságnak az, hogy 22 audit partnerrel kell együttműködni. Általában a számbevőszék egy-egy audit feladat során csak egy-egy bizottsági főigazgatósággal kell, hogy kapcsolatba lépjen. Itt azonban 22 féllel kapcsolatban kellett pozitív vagy negatív véleményt megfogalmaznunk. Ezért összetett a feladat. Ami azt a kérdést illeti, hogy egy, egy, egy jelentés az Audit Plan Memorandum elfogadásától 18 hónapig vagy két évig tart a, a jelentés lezárása. Mi kb. egy éve dolgozunk ezen. Amikor a számbevőszéket csatlakoztam, az volt az egyik célom, hogy csökkentsem a, a, azt az időtartamot, amely egy jelentés kiadásához szükséges. Remélem, hogy ebben is sikerrel járok, és megmutatkozik majd ebben a jelentésben is. Több mint száz változási javaslat fogalmazódott meg, épp azért, mert olyan sokféle működtünk együtt, ezért a sok javaslat, igyekeztünk ezeket megfelelő formába önteni, és a konklúziókat igyekszünk úgy kiérlelni, hogy azok széles körű elfogadottságot élvezzenek, és működőképesek lehessenek. Tavaly előtt még egyáltalán nem írtunk az ügynökségek tárgyában speciális jelentéseket, csak a szokásos éves pénzügyi jelentéseket írtuk meg. Most azonban ez évben már két speciális jelentés is született, az egyik a cost benchmarking, a másik pedig az összeegyeztetetlenségi ügyekkel foglalkozó speciális jelentés. Parlamenti képviselők kérték ezeket, és ö, kommentálták is ezeket. Meghallgatottam azon az ülésen ezeket a hozzászólásokat, hogy be is építettem a szembevőszék munkájába. És köszönet ezért az impotért. Nagyon örülök annak tehát, hogy ennyire igénylik a munkánkat, És tudom, hogy nagy fárakozással várják, fokozódik úgymond a, a gőznyomás egy-egy jelentés kiadása előtt. A, a biztos úr, a kabinettje, a parlamenti képviselők ugye, régóta figyelemmel kísérik ezt a konkrét munkát is, ezért igyekszünk mielőtt publikálni azt, mielőtt publikálni azt. Remélem, hogy ezzel sikerült erre a konkrét kérdésre válaszolnom. Makovai asszony a mentesítési, 2010-es mentesítéssel kapcsolatban tett fel kérdést. Örömmel mondhatom el, hogy nem változott a, a módszertana ez évben sem, összevetve a korábbi évekkel. Egy véleményt alkotunk arról, hogy a, a könyvelés megbízható-e, hogy a tranzakciók, amelyek a könyvek alapját képezik, legálisak-e, szabályszerűek-e, ahogy idén, tavaly, tavaly előtt és azelőtt is ugyanazon módszertan alapján végezzük ezt a munkát. Nem változott az információ mennyisége sem, amelyet kiadunk és kiadtunk. Nagyon jó az ügyműködés a jelentéstevő, az Európai Parlament jelentéstevő és a ügynökséget felelős, ügynökségeket felelős szembevőségi tag között, Stavrakakis úrral is, és Makovai asszonynal is. Ilyen jó volt és jó az együttműködés. Elnök úr, javult az ügynökségek teljesítménye, különösen a közbeszerzések és az emberek felvétele területén az elmúlt években tapasztalható volt a javulás. Hogy ennek mi az oka? Nos, a szakmai munka minősége javult az ügynökségeknél, vagy talán ezért, mert szinte elkoptattuk a lábunkat, én is, meg kollégáim is, kiutazunk az és segítjük őket a munkák során, a jó gyakorlatok megvalósításában, igyekszünk támogatást nyújtani. Nem csak auditorok vagyunk, nem csak, hanem támogatást, segítséget is kell nyújtanunk a korrekció érdekében. Mert ha ezt nem tesszük, akkor csak körbe-körbe járunk, elnök úr egyik év olyan lesz, mint a másik. Ez pedig nem elég jó az adófizető szempontjából. Kell, hogy igazolható javulás mutatkozzék a, a, az ügynökségek munkájában, és az elmúlt évben ez megvalósult. Nem, sosem bí, bíráltam ügynökséget azért, mert keveset költött volna. Mesél, elmondtam a példámat az apáról, meg a gyerekéről, aki biciklire kapott pénzt, tehát én sem bíráltam soha ügynökséget azért, mert keveset költött. Ez a vallásom ellent volna, én mint, mint, mint a tőkés vállalkozás elszánt barátja, sosem kárhoztatok senkit azért, mert keveset költ. Elnök, köszönöm szépen, és Makovai asszonyt önhez irányítatom, ugye személy szerint a kérdéseivel? Válasz, igen, volt már alkalmam többször találkozni Mákovály asszonynal, amikor elfog, elvállalta ezt a fontos szerepkört, és a továbbiakban is szeretném ezt tovább folytatni. Elnök, Mákovály asszony szeretne gyorsan válaszolni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, Ósi úr, a választ. Igen, találkozunk, találkoztunk, és megnézzük, hogy milyen időzítéssel, ütemtervel számolhatunk, és természetesen a cost benchmarking jelentésnek októberben kellett volna megszületni ahhoz, hogy a mentesítéshez föl tudjuk használni. Sajnos ez nem történt meg. Nem tudjuk, hogy miért, de, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy szükség van erre a jelentésre. Második, második megjegyzésem. Igen, van különbség az ez és a tavalyi jelentés között, hiszen a tavalyi jelentésben több sürgősség volt, közbeszerzés, humán erőforrás területén, ebben az évben pedig semmit nem látunk ezen a területen ez azt jelenti, hogy mindez, mindezen a területen fejlődés mutatkozott egy év alatt, mert mindenképpen ellenőrizni kellene ezt, és megnézni, hogy valóban így van-e elnök. Igen, erre most nem kell a részletekbe bocsátkozni, együttműködésre számítunk ön, illetve a számvevőszék között. Igen, ha megszületik a benchmarking jelentés, mondja Makovai asszony, akkor együtt tudunk működni. Elnök, te legalább kérheti az információt. Thank you, Chairman. Ujenskaya... Jensen asszony, köszönöm szépen. Ahogyan hallottuk, nagyon sokszor ügynökség ellenes a hangulat. Ezzel egyetértek. Néha hiányzik a tudás, illetve a meglátás arra vonatkozóan, hogy miről is szólnak az ügynökségek. Az ügynökségek pedig sok feladatot betöltenek, vannak network ügynökségek, vannak szabályozó ügynökségek, vannak végrehajtói ügynökségek, amik ugye az, az bizottsághoz tartoznak. Aztán vannak olyan ügynökségek, amelyek inkább a tanács égisze alatt működnek, külön önálló költségvetéssel akarjuk is, hogy ezek az ügynökségek önállóak legyenek, függetlenek, hiszen azt akarjuk, hogy megfelelő döntéseket hozzanak, és a politikai folyamat mellett annak közelében tudják ezt megtenni. Így lehet csak kiaknázni az ügynökségekben rejlő lehetőséget. Például úgy döntöttünk, hogy az arra vonatkozó döntés, hogy egy repülőgép biztonságos-e vagy sem, a kölni ügynökség fogja meghozni, ehelyett, 20, ahelyett, hogy 27 testület 27 országban megpróbáljon, megpróbálja eldönteni, hogy egy bizonyos cég biztonságos repülőgépeket gyárt el, vagy sem. Ezt ehelyett egy helyen tesszük. Nem tudom, hogy a nemzeti parlamentek megvizsgálták-e, megvizsgálták-e, hogy a nemzeti testületek megtakarítást tudtak-e elérni ezen a területen. Ez nagyon fontos, mert nagyon sok területen pénzforrásokat lehetne megtakarítani azáltal, hogy bizonyos feladatokat delegálnak Európai Uniós szintre. Kérdés, hogy milyen eredménye jár ez, nagyobb átláthatóságra van szükség, és a Költségvetési Bizottságban egy tanulmányt szeretnénk erről készíteni, meg kívánjuk vizsgálni, hogy valóban van-e ennek kézzelfogható eredménye. ami pedig a székhelyjel kapcsolatos kritériumokat illeti. Nos, emlékszem, hogy akkor, amikor az egyik ügynökséget létrehoztuk Nícában, akkor Krétán, akkor föltettem a kérdést, hogy miért, miért Krétán akarjuk ezt létrehozni, a tanács pedig azt mondta, hogy ennek földrajzi oka van. Erre azt ismét feltettem a kérdést, kérdést, hiszen Görögországnak már három ügynöksége volt, és voltak olyan országok, amelyek nem rendelkeztek ügynöksége. Hosszú választ kaptam, amely tulajdonképpen arra vonatkozott, hogy az Európai Tanács bős döntését nem szabad megkérdőjelezni, hiszen az állam és kormányfők a bölcsek, és az ő döntésük mindenképpen bölcs és mérvadó. Erről ennyit. Többen föltették a kérdést, hogy össze lehet-e vonni ügynökségeket. Nos, igen, erre van lehetőség, azonban ismét a bökkenő az az, hogy az Európai Tanács döntését ne kérde, kérdőjelezzük meg, hiszen a földrajzi elhelyezkedés nem szabad, hogy a hatékonyságot hátrányosan érintse, amikor megvizsgáljuk a ügynökségek székhelyének kiválasztásának kritériumait, akkor azt látjuk, hogy azt láttuk, hogy a tanács nem akart visszalépni, nem akart visszatérni a régi ügynökségekhez. Ez egy régi alkufolyamat eredménye, és lehet, hogy nehézségekbe ütközünk, hogyha ezt megpróbáljuk kibogozni. Lehet, hogy ez most nem sikerül, nem sikerül, de egy bizonyos ponton meg fel kell tenni a kérdést, hogy a közö, a régebben hozott döntések kőbevésett döntéseke. Aztán természetesen vannak olyan ügynökségek, amelyeket össze lehetne vonni, Bilbao, uh, Dublin például össze lehetne vonni a SEDEFOP esetében, és uh, szinergiák keretében esetleg uh, Strasbourgban jöhetne létre a székhelyük. Vannak tehát jó, jó ötletek, de itt bizonyos tagállamok véleményével ellentétesek ezek a javaslatok. A parlament sem volt mindig óvatos, hiszen nagyon sokszor azt mondtuk, hogy nem Bécsbe kell egy ügynökséget tenni, hanem valahova máshová. Például a nőjogi ügynökséget, és aztán uh, Vilnius mellett uh, döntöttünk, ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás az ügynökség szempontjából. Aztán ott van az intézményközi munkacsoport anyaga, illetve várjuk a számvevőszéki jelentést is, és azt hiszem, hogy mindezek megalapozzák majd a jövőbeli munkát, ez azonban időt fog igénybe venni. Köszönöm szépen. A tanács képviselőhez fordulok, Cselnik úrhoz, hogy a kérdésekre válaszolni, és a tanács végső, végtelen bölcsességéről is nyilatkozzék. Köszönöm, elnök úr. Ahogy Jensen asszony említette, vannak olyan kérdések, ahol nem közelednek a nézetek a három intézmény között. Ezek között sorolható a székhelyek kérdése is. Ezt Krisztus képviselő említette. A tanácsban is folyik, folyamban folyik az, a székhelyekről vonatkozó vita, és az álláspont mélyebb rétegeitre hatolva annyit mondhatok, hogy eddig az álláspont világos volt. Az elnökség is kifejezte ezt már több alkalommal, kinyilvánította, például a politikai szintű találkozókon is, hogy ez egy politikai szintű döntés, mely megszületett, és az intézményközi munkacsoport márciusi politikai ülésén is megerősítés nyert ez álláspontja a tanácsnak ahogy említettem, a székhelye kapcsolatos döntés politikai szintű döntés. És ezzel összefüggésben hangsúlyoznom kell a 2003-as döntést, amely az új tagállamok prioritását határozta meg a székhelyek elosztásában, ám hadd emlékeztesek arra is, hogy mindezen kérdéseket jelenleg a három intézmény vizsgálja, és remélem, hogy minden ilyen kényes kérdésben sikerül közös módszertant megközelítést meghatározni az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően, és ezeket rögzíti majd az a végső dokumentum, melyet az intézményközi munkacsoport ír majd meg. Hagy térek vissza Jensen azt hogy másik megjegyzéséhez, melyet az ülés kezdetén vetett fel, az intézmény közi munka megállapodás tervezetével kapcsolatban mondott a Jensen asszony, hogy ez cél lehet. Most az Európai Unió tanácsának összetétele sajátságos voltánál fogva, és a tanács képviselőinek felhatalmazásának megfelelően az intézményközi munkacsoportban mely 2008. novemberében jött létre, és amelyet a Koreper is megerősített természetesen. Nos, a munkacsoport célja nem az volt, hogy intézményközi megállapodásra jusson, hanem egy közös, jogilag nem kötelező megközelítést alkalmazzon, hozzon létre a kérdéssel kapcsolatban. Ez tehát más cél azért. Remélem, hogy ezt mindannyian világosan értjük. Összefoglalva tehát remélem, hogy hogy e megállapodás felé eljutunk a lehetőségek szerint egy olyan közös álláspontig, amennyire ezek a kérdések megengedik. Önök köszönöm. Végszó ugyanánt a bizottság képviselőjének adom meg kb. 5 percben a szót. At first I would, uh, Köszönöm szépen. Először Geyer úr kérdésére válaszolnék. Azt hiszem legjobb, hogyha idézem azt, amiben megegyezünk. Tehát azzal kapcsolatban, hogy hogyan válasszuk meg az ügynökség, az új ügynökségek székhelyét. Az egy ügynökségek székhelyről szóló döntést a jogalkotási folyamat vége előtt kell meghozni, olyan helyzetet kell elkerülni, hogy ugye Brüsszelből kiindul egy, először Brüsszelben működik átmeneti jelleggel egy, egy ügynökség, és aztán egy végső helyet keresünk neki. Utána pedig egyéb kritériumokat is figyelembe kell vennie. Ezen kritériumokba tartozik az például, hogy az alapító ö, oklevélben meghatározott időpontban föl lehet-e állítani már ezen, ezen a helyen az ügynökségek hogy lé, ö, megközelíthető ez a székhely könnyen, illetve az ott dolgozó munkatársak gyermekeinek elhelyezését meg lehet-e oldani. Ugye az a tapasztalat, hogy ö, mikor egy ügynökség elindul, akkor az ott dolgozó munkatársak gyökeret eresztenek ott, mint egy gyerekeik, és oda kezdenek el iskolába járni, stb. stb. Illetve az is kritérium a székhely kiválasztásakor, hogy ezek a feltételek mennyire valósulnak meg. Ugye említették, hogy itt politikai problémáról van szó, hát itt finomítani szeretnék, remélem ezt értik. A tagállamok sokszor nagyon érzékenyek, hogy az ügynökségek megfelelően tiszteletben tartják-e a különböző szabályokat, ha az ügynökség nem az ő területükön van, hanem egy másik tagállam területén. Hogyha egy tagállam saját határain belül működő ügynökségről van szó, akkor nyilván mindjárt megváltozik a helyzet. Most itt kéne elérni azt, hogy közös feltételrendszert alkalmazzunk, és a jövőben ügynökségekre már ezt alkalmazzuk, és a felülvizsgálat, vagy a lejárati záradékkal kapcsolatban is ugyanilyen megegyezés szükséges. Hogyha a székhely kiválasztásának feltételrendszere nem teszi lehetővé azt, hogy megfelelő székhelyt válasszunk ki, és ezáltal az ügynökség hatékonysága csorbát szenved, az senkinek nem jó. Nehéz döntések ezek, és az Európai Parlament és a tanács, a tagállamok döntenek ebben a kérdésben. Ez lenne tehát az új megközelítés. Nézzük meg, hogy politikai hangsúlyból mennyi kell az ügynökség székhelyének eldöntéséhez, hogy lehetne ezt hatékonyabbá tenni, és utána jönnek a konkrét lépések. Cseskova asszony feltett egy kérdést az igazgató tanács összetételéről. Azt hiszem, hogy Orsi úr adatai nagyon, illusztr- nagyon jól illusztrálják a helyzetet. Ott vannak a tagállamok képviselői, a bizottság képviselői, az érintett felek, illetve a szakértők. Ugye akár 90 tagú is lehet egy igazgató tanács. Legalábbis úgy hívják ezt, hogy igazó, igazgató tanács, de valójában arról van szó, hogy az ügynökség működéséről szóló fontos döntéseket ez a testület hozza. Az ügynökség munkáját ez a testület határozza meg. Azt hiszem, hogy ezen a területen is van mit javítani. Amikor arról beszélek, hogy milyen közös dokumentumot szeretnék látni. Nos, én nem forradalomra számítok ebben az intézményközi dokumentumban, nem, inkább lassú fejlődést, evolúciót szeretnék, hogy világosan megfogalmazzunk, hogy milyen benchmarkokra van szükség, milyen feltételrendszerre, milyen szabályrendszerre, és ezeket az ügynökségeket szabályos időnközönként rendszeresen felül kell vizsgálni, ellenőrizni kell. Így lehet azt elérni azt, hogy akár belső eh, eh, megállapodásokkal a bizottság könnyítsen az ügynökségek életét, segítse a munkájukat, ez akár a fizetésekre is vonatkozhat. Néha az a hasznos, amikor két ügynökség egybeolvad, hogyha átfedés a munkájuk között, néha pedig ennek az ellenkezője. Annak nem túl sok értelme van, hogyha az ügynökséget olyan helyen helyezzük el, ahova nem lehet odautazni és visszautazni egyetlen nap alatt. tehát ez is része a döntésnek. Itt fokozatos változásról van szó, Ilyen remélem, hogy előbb-utóbb elérünk oda, hogy ezen változásokkal fokozatosan javul az ügynökségek hatékonysága. És itt olyan változásokról van is szó van, amit az ügynökségeknek maguknak kell elérni. Nézzük az elnök úr kérdését. Végrehajtó ügynökségek. Az intézményközi munkacsoport jelentése a szabályozó ügynökségekről szól, hogyha végrehajtó ügynökségekről beszélünk, akkor kicsit vissza kell menni a történetben. A bűrőasszisztent technikre kell utalnom, ez egy gyakorlatilag magán testület volt, amely segített a bizottságnak. A Santers bizottság idején. Most azóta megváltozott a rendszer, úgy döntöttünk akkor, hogy nagy, jobb átláthatóságra van szükség, akkor születtek a végrehajtó ügynökségek. Úgynevezett contract agentek végzik a igazi végrehajtást, és e, ezeket ezeket a személyeket nagyon nagy műgonddal választjuk ki, és a bizottsággal együttműködő külső testületekről van szó. Az a feladatuk, hogy a lényegi kérdésekre koncentráljanak, és próbáltam csak elmagyarázni, hogy mi is a különbség a végrehajtó ügynökség és a szabályozó ügynökségek között. Köszönöm. Köszönöm. Úgyis vissza kell térnünk a végrehajtó ügynökségek kérdéséhez, ahogy a válaszából értettem, de ez egy későbbi szakaszban történik. Most azonban nyissuk meg a meghallgatás második részét, amikor is a napi gyakorlat felől fogunk tájékozódni. Három szakértőt üdvözölhetek. Fos professzort, a Maastrichti Egyetem tanárát, Dansett urat, aki a, ö, az ECH képviselője, illetve Montalvo urat, aki a nyugdíjható, Európai Szakmai Nyugdíjhatóság igazgatója, az EIOPA igazgatója. 15 percet kapnak egyenként, Vossz asszony ön az első a sorban. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, hogy lehetőséget adtak, hogy megosztatok néhány gondolatot az európai ügynökségekkel kapcsolatban. A legjobb gyakorlatokkal kapcsolatban 40 év tapasztalatról számolhatunk be az ügynökségekkel kapcsolatban. Öt témára koncentrálnak, amelyek összekapcsolódnak. Az első az elszámoltathatóság, illetve az ügynökségek kontrollja, hiszen nagyon sok ellenőrzési mechanizmus működik, öt mechanizmust lehet azonosítani, amely ex ante folyamatos, illetve ex post kontrollt biztosít. Először is horizontális intézményközi kontroll létezik, ezt az európai intézmények végzik, aztán van egy jogi, egy igazságszolgáltatási ellenőrzési lehetőség, amely az Európai Bírósághoz viheti az ügynökségeket. A harmadsorban van egy administratív kontroll, amely az érintett felek, az érintett felek döntéseit ellenőrzi, illetve az Európai Ombudsman ellenőrzi az ügynökségeket. Negyedsorban a különböző hálózatok, ellenőrzik az ügynökségeket az ügynökségeken belül, illetve az ügynökségek között. Ellentétben az amerikai gyakorlattal az európai ügynökségek egymással együttműködnek, és függnek is egymástól. És végül van egy függőleges ellenőrzési mechanizmus, amely az igazgatói tanács végez. A sokszámú ellenőrzés egyrészt a tagállamok, illetve az európai intézmények közötti e, erőjátéknak köszönhető, illetve a miniszteri felelősségi szint hiányának. És egy több elvű, több kontroll mechanizmusnak azonban az a nagy veszélye, hogy senki nem érzi magát felelősnek, igazából, ezért nagyon jó lenne, és az Európai Uniós rendszernek megfelelne az, hogyha egy többszintű rendszert hoznánk létre, mégis nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a melyik intézmény miért felelős. Például, mire is gondolok, Egyértelműen meg kell határozni a pénzügyi elszámoltathatóság területét, hogy ezért ki a felelős, hiszen azt látjuk, hogy mostanában nem az ellenőrzés hiánya, hanem az ellenőrzés sokassága okoz problémát, és ez nagy terhet ró az ügynökségekre, hiszen nagyon bonyolult, és különböző modelleknek kell megfelelniük, például a pénzügyi auditálás területén, amelyet négy különböző testület határoz meg, azt hiszem, hogy ezt a helyzetet felül kellene vizsgálni. Ezen kívül egyértelműen meg kell határozni a parlament felelősségét, az ellenőrzési folyamatban, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a parlament nem lép fel egységesen. Vannak olyan parlamenti bizottságok, amelyek tisztában vannak az ügynökségek helyzetével, és vannak olyanok, amelyeknek erről fogalmuk sincs. Egy jó példa a mentesítési eljárás, teljesen legitim az, hogy a parlament az ilyen eljárást, a mentesítési eljárást arra használja föl, hogy az ügynökségek függetlenségével kapcsolatos problémákat jelezze. Ezen kívül a tanácsnak is segítenie kell az ügynökségeket, ellenőriznie kell. Például az igazgató felmentés és kijelölés ide tartozik. Ezen kívül az igazgató tanácsnak is jobban látnia kell, hogy az ügynökségek ellenőrzése, igazgatása területén milyen feladataik vannak. Politikai szempontból jogilag ki a felelős egy-egy döntésért, a parlament, a tagállamok vagy a tanács. És itt például egy adminisztratív felülvizsgálati záradékot lehetne létrehozni. Gondolok itt az EFSA-ra, a a növényírtó szerek maradványát, illetve a gémondosított élelmiszereket illetően. Zárásképpen, ezen pont lezárásaképpen szeretnék utalni egy tendenciára, amely a vertikális beszámoltathatóság mellett a horizontális vagy nyílt beszámoltathatóságot jelenti és ezen a horizontális mechanizmus alapján különböző szervezeteknek, klienseknek, vagy pedig az általános közvéleménynek tartozik beszámolással az ügynökség. Itt nagyon fontos a helyes adminisztratív magatartás. Aztán a második téma, amiről szólni szeretnék, az tanács felállítása. Az Európai Ügynökségek tanácsai három problémával küzdenek, az egyik a méret, a másik az összetétel, a harmadik pedig a működés. Ami a méretet illeti, az EFSA kivételével az igazgató tanácsok, tanácsban nemzeti képviselők, bizottsági képviselők, parlament, illetve érintett felek részvényesek ülnek, és ahogyan már nagyon sokszor elhangzott, ez azt jelenti, hogy 70-80-90 ember részt vesz az ilyen üléseken, ez pedig azt jelenti, hogy az igazgató tanácsok nem igazán operatívak, és nem tudják igazítani, irányítani, igazgatni az ügynökséget. És a gyakori ö, személyi változások és problémát okoznak. Ezért itt változtásra van szükség. Ami az összetételt illeti, azt látjuk, hogy ö, a reprezentatív aspektus rendkívül fontos, mégis azt látjuk, hogy nem igazán egyértelmű, hogy hogyan működnek az ügynökségek. A nemzeti képviselők ezt nem értik teljesen. És meg kell nézni, hogy a tudás, a szakértelem, mm, mert hogyan lehet összefogni, és hogyan lehet így az igazgatást biztosítani. Így a, a reprezentatív aspektus és a szaktudás nem feltétlenül zárná ki egymást. Ami pedig az, a, a működést illeti, a igazgató tanácsok inkább a megfelelőségre összpontosítanak, nem pedig a teljesítményre. Így gyakran ö, például kettős kalapot viselnek az igazgató tanácsban ülő személyek, és ez versenyt jelent más nemzeti ügynökségekkel kapcsolatban. Az intézményeknek való beszámoltathatóság, azt hiszem orvosolhatná ezt a problémát, ami a méretet és az összetételt illeti, az EFSA jó példát adhat. Mégis van némi hozzáadott érték abban, hogy a tagállamok képviselői részt vegyenek a tanácsban, például a monitoring, a szubszidiatás, illetve a megfelelőség területén. Különböző albizottságok létrejötte megoldás lehet. Hogyha a nemzeti képviselők a tanácsban maradnak, akkor itt az elkötelezettség, a szaktudás és a vezetői készségek rendkívül fontosak. Aztán a harmadik téma az ügynökségek személyzete, illetve humán erőforrás politikája. A Rambó jelentés a decentralizált ügynökségek értékelését adta, illetve a legutóbbi szakirodalom is rámutat arra, hogy az ügynökségek túlságosan nagy ellenőrzésnek vannak kitéve. Például, hogyha az Európai Uniós humán erőforrás rendszert kell alkalmazniuk az ügynökségeknek, holott ők sokkal kisebb testületek, ez nem igazán működik, így mini európai bizottságok jönnek létre, itt is változtatásra van szükség. A bizottság egyre jobban látja, hogy a humán erőforrás területén az ügynökségek súlyos gonddal küzdenek. Még két megjegyzésem lenne, amelyek összefüggésben állnak egymás, az egyik az átláthatóság, másik pedig a függetlenség. Ami az átláthatóságot illeti, az Európai Bíróság többször rámutatott esetjogában, hogy az átláthatóság létfontosságú az állampolgárok számára, hiszen így lehet az Európai Uniós intézmények hatáskörét ellenőrizni, illetve a bizalmat megerősíteni. Egyértelmű tehát, hogy az átláthatóság alapfeltétele az ellenőrzésnek és a beszámoltathatóságnak. Bizonyos ügynökségek esetében vannak rendelkezésre álló információk, éves jelentések, igazgatótanási döntések, ügynökségi döntések, valamint tudományos és technikai vélemények, véleménytervezetek, ezeket mind az interneten megtaláljuk. Az átláthatóság azonban a kisebbségi véleményről, a rendekről, a pontos ö, jegyzőkönyvről is szólnak, illetve jövőbeli tevékenységekről. A nagyobb átláthatóság adhatja a választ a függetlenség problematikus kérdésére, és ezzel az utolsó témámhoz értem, ez pedig az ügynökségek függetlensége. Hangsúlyozni szeretném, hogy a függetlenség nem azt jelenti, hogy az adott személyeknek nincsenek érdekeik, értékeik, nem az, a függetlenség egy olyan helyzetre utal, amikor szabadon lehet begyűjteni a, a szakértelmet, a szaktudást, és a bizonyítékokat független formában lehet értelmezni, értékelni, politikamentesen, az ipartól függetlenül, és itt természetesen közismert a függetlenséggel kapcsolatos probléma. Az EFSA és az Európai Gyógyszerügynökség utóbbi incidense jól mutatja, hogy milyen feszültségek vannak. A tagság, illetve az egyes tudósok hovatartozása, valamint a tudomány, munka, tudományos tevékenységgel kapcsolatos munkamódszerek ismertetése nagyon fontos, tehát átláthatóságra van szükség ezen a területen, és megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani az ilyen érdek összeütközések esetében, például egy bizonyos szemét ki lehet zárni bizonyos folyamatokból. Ehhez azonban a konfliktusok megnevezésére, kategorizálására van szükség. Nem csak a tudományos szakértőket kell átlátható struktúrában működtetni, hanem a személyzetet is. Az olyan ügynökségek, mint az EFSA, illetve az Európa Gyógyszer ügynökség részletesen kidolgozza az ezzel kapcsolatos szabályokat, és itt az átláthatóság a alapvető fontosságú. Köszönöm. And I would like to give floor to... Köszönöm szépen, most Dászert úr következik. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a decentralizált ügynökségekről szóló meghallgatáson jelen lehetek. Nagyon üdvözlendőnek tartjuk, hogy meg, szervezésre került ez az esemény, hiszen nagyon fontos az, főleg egy válság közepette, hogy milyen értéket kapnak az adófizetők a pénzükért. Az ügynökségek munkáját vizsgálni kell, ki kell értékelni munkájukat, hogy mik az erősségek, mik a gyenge pontjait. Az európai polgárok, akik nagyon nehéz, nehéz helyzetben vannak, ilyen válság közepette, nos őket az érdekli leginkább, hogy megfelelő dolgokra és megfelelő módon költsék el pénzüket. Kérdés, hogy hogyan lehet ezt elérni? Nos, ezt kizárólag úgy tudhatjuk meg, hogyha megfelelően ellenőrizzük az ügynökségeket, anélkül, hogy túlságosan bürokratikus módszereket használnak. Az ügynökségek általában kicsik, és pontosan azért ilyen kicsik, hogy hatékonyan, gyorsan tudjanak szakvéleményeket kidolgozni, adatokat gyűjteni, és ezzel segíteni a munkát. Nagyon fontos az, hogy rugalmasak legyenek az ügynökségek, és egyfolytában javítanunk kell munkamódszereinken. Én magam is, és kutatótársaim is azon munkálkodunk, hogy ez elérhető legyen. Ugyanakkor ez kevésbé elérhető, vagy megvalósítható, hogyha a bürokratikus eljárásoknak kell megfelelni, minden, és nem olyan megoldásokat kell keresnünk, amelyek mindenkire megfelelőek. Egyszer egy bizottsági tag azt mondta nekem, egy biztos, hogy a, az ügynökségeket nem úgy kell megszervezni, mintha több ezer dolgozós multinacionális cégek lennének. Nyilvánvaló tehát, hogy a, ö, mindenképpen egyszerűsíteni kell a helyzetet, a bürokratikus terheket csökkenteni kell, és ezáltal ilyen kisméretű ügynökségeknek az érdekeit szolgáljuk, és ezáltal az európai polgárok érdekét is. Az ellenőrzés és a rugalmasság közötti egyensúlyra kell töregedni. Egy angol gyermekmese, azt mondja, hogy aki a furuján játszik, az határozza meg a dallamot is. A dallamot meghatározza, de a tempót nem. A több éves pénzügyi keretben a bizottság szeretné tovább racionalizálni a különböző EU-s testületek és ügynökségek költségvetését és működését, hogy hatékonyabb és dinamikusabb intézmények legyenek ezek, amelyek megfelelnek a 2020-as célkitűzéseknek. Az ügynökségek örülnek annak, hogy ez, örülnének annak, hogy ez megvalósulna. Három irányelvet szeretnénk javasolni ezzel kapcsolatban. Számoltassanak el minket, milyen eredményeket értünk el. Cserébe ezért szeretnénk autonóm mód, autonómabb módon eljárni, autonóm módon dolgozni. Jó lenne, hogyha nem a mindennapokban vesznénk el. Kérem, hogy segítsenek minket abban, hogy költséghatékonyabbak legyünk, hogy rugalmasabb módszerekkel dolgozhassunk. A harmadik dolog, az elvégzendő munka és az ehhez rendelhető költségvetést kérem, hogy hasonlítson legalább egymáshoz. Fontos, hogy a, font, a lényeges kérdésre tudjuk az energiánkat koncentrálni, ne a pénzszerzésre. A 2008-as határozata, amely a számbevőszék jelentéséből olvasható, azzal kapcsolatban, hogy hatékonyabbnak kell lennünk, nos, erre van szükség. Sajnálatos módon a 2008-as döntések mert mindenben felelnek meg az intézményközi munkacsoport döntéseinek. Például a kétpályás irányítás, a bizottság megnövekedett ellenőrzés a mindennapi munkában, a beszámolási kötelezettség, nos ez megnehezíti az ügynökségek munkáját, ez inkább a bürokrácia fokozását segítik. Hogyha elindul ez a folyamat, akkor formálisan is benyújtjuk majd véleményünket, és a hónap során az intézményközi munkacsoportban is elmondjuk majd, mit gondolunk erről. Azt gondolom, hogy konstruktív, hatékony párbeszédre van szükség, és így az ügynökségek is megfelelően beleszólhatnak munkájukba, illetve nagyon fontos az is, hogy az ügynökségek képesek legyenni, legyenek elérni azokat a feladatokat, amivel megbízták őket. Fontos, hogy elszámolhatóak legyenek. Jó lenne, hogy az alapján döntenének rólunk, és ö, ítélnének meg minket, hogy hogyan működünk, milyen munkát végzünk. De kérem, hogy ne figyeljék minden lépésünket, hadd határozzuk meg azt, hogy milyen eszközökkel dolgozunk, hiszen mi vagyunk a szakértők, ezért is állították fel az ügynökségeket, hogy szakértők dolgozzanak be. A teljesség kedvéért szeretném elmondani a véleményünket három kezdeményezéssel kapcsolatban a 2008-as mentesítés, a számbevőszégi jelentés, illetve a munka, az intézményközi munkacsoport. A mentesítést az eredmények alapján adják ki, és ezeket a jelentéseket, ez a mentesítéseket nagyon nagy mértékben megadják az ügynökségekben. Az ügynökségeknek egyfajta hálózatot kell kiépíteniük, hogy a bevált gyakorlatokat megosszák egymással, és egyáltalán kommunikáljanak. Jelenleg gyakorlatilag minden ügynökségnek van egy több éves, te, több éves terve, és így kezelik a költségvetést is, ezáltal hatékonyabbak. Nagyon sok ügynökségnek van kockázati elemzéses módszere is. A harmadik dolog, integrált menedzsment ellenőrzési módszerek, ezek is elterjedőben vannak, általában projektmenedzsment megközelítés és alapon működnek ezek, amelyek kapcsolódnak az elszámolási rendszerhez. Negyedik dolog. Nagyon sok ügynökség az eredményeket, az elért eredményeket a hozzájuk rendelt források szemszögéből méri, de ebben az ügynökségek még nem harmonizáltan járnak el, sokszor eltérő a módszer, és a végeredmény számos faktor alapján derül ki. Saját ügynökségemmel kapcsolatban elmondhatom azt, hogy az eredmények nem csak a mi munkánk következményei, hanem számos más szempont is befolyásol minket. A mentesítés alkalmas arra is, hogy elősegítse a munkát. Ez persze csak akkor lehetséges, hogyha a teljesítés mérése átlátható és igazságos, illetve hogyha megfelelő rugalmasak ezek a módszerek. Hogyha én játszom a dudán vagy a furuján, akkor tudnom kell, hogy milyen elvárások vannak. Hogyha az ügynökségek igazgatói elszámolhatatóak, személyesen és felelősségre vonhatóak, akkor mindenképpen fel kell jogosítani minket arra is, hogy elfogadjuk a célkitűzéseket, és megfelelően választhassuk ki mi magunk az eszközeinket. Térjünk rá a számvevőszék jelentésére, a cost benchmarking jelentésre. Az a kérdés merül fel ezen jelentel kapcsolatban, hogy az év végéig milyen, mennyit sikerült elköldeni az ügynökségnek a költségvetéséből. Úgy gondolom, hogy az hogy a feladatokat, illetve a forrásokat tevékenységi alapú elszámolás alapján kell összevetni. Illetve a megtakarítás átvitele jövő évre úgy történjen meg, hogy az EU-s támogatás nem csökkentik. Az én ügynökségem esetében, ahol számos forrásból érkezik a e, finanszírozás, megoldás lehet. Vannak olyan elemei is ennek a jelentésnek, amelyek nem tudunk még egyetérteni. Például racionalizáció, egyszerűsítés, modernizáció, dinamizáció. Ehhez azt gondolom, hogy sokkal kevesebb bürokratikus teherre, adminisztráció van szükség. Szerintem egyébként nem management boardnak kéne hívni az igazgató tanácsot, hanem governing boardnak, hiszen nem az ügynökség menedzsmentjéről van szó, hanem az igazgatásáról. A mi igazgató tanácsnak, csunknak meg kell adni a jogot az, hogy dönthessen alapvető kérdésekben, ez nem, ez nem a mindennapi munka részleteit jelenti. Tehát egyszerűsített módszer, rogalmasság, ez mindenképpen megkönnyíti a mi munkájukat, és hatékonyabbá is teszi azt. Amikor vég, végső formában közreadjuk majd dokumentumunkat, akkor arról mindenképpen szó lesz ebben, hogy hogyan lehet a munkáltatást, a munkaadást leegyszerűsíteni az ügynökségben. Remélem, hogy a igazgató társai, más ügynökségek igazgató is egyet értenek ebben, hogy ők is szeretnének elszámoltathatóak lenni, illetve megkapni azt a szabadságot, amely a munkához elengedhetetlen. Mondta úr beszámol majd arról, hogy a saját ügynökségét, a saját intézményét hogyan sikerült ügynökségé átalakítania. Én már nagyon várom a mondandóját. Még egyszer megköszönöm, hogy eljöhettem ide, és elmondhattam a véleményemet. Az ügynökségek teljes mértékben támogatják azt, hogy modernizáljuk, dinamizáljuk az ügynökségek munkáját. A kérdés csak az, hogy a megfelelő egyensúlyt eltaláljuk-e. Szeretnénk önökkel együttműködni és segíteni a megoldásban. Köszönöm szépen. Nem, Mr. Montalvo. Köszönöm szépen, most Montalvo úr ideje jött el, hogy beszámoljon véleményéről. Thank you, Mr. Köszönöm, hölgyeim és uraim. Jeleztem, hogy öröm és megtiszteltetés is egyben, hogy eljöhetek önökhöz, hogy elmondhatom tapasztalatomat arról, hogy mit tettünk jól, mit tettünk nem olyan jól. Ezen túl egy felelősséget is ró rám ez, hiszen mi az ügynökségek vezetői is vagyunk egyben, meg állampolgárok is, akik érzékelik az igényeket, az ambíciókat, a javításra szoruló dolgokat és a vonatkozó törekvéseket. Az irányítás nem csak azt jelenti, hogy javítani kell az, ami nem működik, hanem azt is meg kell vizsgáljuk, mert ez a könnyebb, hogy mi az, ami működik, ugyan de lehetne még jobban működtetni. Erről szeretnék beszélni. Módszertanom a következő. Először is tapasztalatom, mint nem európai ügynökségi vezetőként szeretnék beszélni, aztán európai ügynökség vezetőjeként szerzett tapasztalataimról, hogy működik a saját ható, hatáskörmön belül az irányítás, erről szeretnék beszélni, de az európai állampolgárok, azaz mindannyiunk várakozásról is beszélni szeretnék. Nem az a cél, hogy változtassuk a szabályokat, hanem az, hogy az eredményességet és a hatékonyságot javítsuk, és eközben a számon kérhetőség, átláthatóság is érvényesüljön. Hogy tegyük ezt? Nos, három kérdést kell feltegyek, mint én, én Carlos Montalvo, mint állampolgár teszek fel Carlos Montalvónak, mint igazgatónak. Egyik, hogy mit csinálsz, hogy kötöd a pénzemet, és honnan tudom, hogy ez rendben történik. Mind a három kérdésről szólnék. Az első az önök szakbizottsága szempontjából talán kevésbé fontos, ám mindezen kérdések összekapcsolódnak szorosan, hiszen az, amit teszek, mint európai felügyeleti hivatalhatóság, kell, hogy a lét alapja, lét oka legyen működésemnek. Most 2011-ben az európai intézmények igyekeztek választ adni a válságra. De nem csak a mostani válsággal kell foglalkozzunk, hanem meg kell előzzük a következő válságokat, és csökkentenünk kell a válság hatásait az állampolgárokra. A küldetésünk a fogyasztók védelme. Európai szintű konzisztencia, harmonizáció szükséges, ez több Európa, hiszen a válság megmutatta, hogy a magányos válaszok nem lehetnek elégséges, csak, csak európai szintű válaszok révén tudunk pénzügyi stabilitást létrehozni. Ez a küldetésem, erre kell a forrásokat koncentrálnom, erre kell az alattam dolgozók tudását, idejét céloznom, és ezért kell felvennem embereket. Azért, mert így az ügynökség révén hozzáadott értéket tudok teremteni az állampolgárok számára, és végsősorban az ügynökség létoka az kell legyen, hogy valami változást hozzon. Így tudom ezt elérni. Tegyük fel a második kérdést, hogyan költjük el az európai pénzt? A költségvetésről, az ellenőrzésről beszéltem, a közbeszerzési és a, a, a kiadási dimenziókról kell számot adnom. Kezdjük a költségvetés dimenziójával. egyre inkább azt úgy érzem, hogy elfelejtjük, mi a költségvetést. És ez nem több és nem kevesebb, mint egy pénzügyi eszköz a munkaprogram végrehajtására. Erről kell, hogy a költségvetés szóljon. Kell legyen hatása a tartalomra, a folyamatokra, meg a pénz mennyiségére. Ha vizsgáljuk a, a folyamatokat, először is létre kell hozni egy munkaprogramot, és a munkaprogram igényei alapján kell alokálni bizonyos pénzeszközöket, pontosan a vár, a vár célok érdekében. Nézzük meg a korábbi helyzetet, meg a mostani helyzetet. Korábban egy munkaprogram tervezeten dolgoztuk, és meg kellett vizsgáljuk, hogy ennek milyen kihatása lesznek a forrásokra vonatkozóan. Ezeket kellett összeigazítani, és kidolgozni egy munkajavaslatot. Most viszont február 15, minden év február 15-ére az Európai Bizottságnak be kell adnom a következő év költségvetési tervezetét. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy most, november 24-én már a 2013-as költségvetésemen dolgozok. A válság közepén, a pénzügyi ágazatban, szektorban nem tudom még azt sem, hogy mi lesz a következő hónapban, nem, hogy mi lesz két év múlva. Ez bizony nem éppen hatékony költségvetés tervezés. Túl korán kell döntenem és azért is van ez így, mert februárra el kell dőljön, hogy minek van értelme, mi nem, és még bonyolultabb a helyzet. A költségvetésem első javaslata nem tőlem származik, hanem az Európai Bizottság hatásvizsgálata határozza meg azt. Úgyhogy végig gondolják ezt a folyamatot, és elgondolják, hogy mi a költségvetés voltak éppen egy célja, hát az, hogy a munkaprogramot támogassa, Világos, hogy ketté szakad a dolog, a normális munka, munkaciklustól elszakad a költségvetés, és ez nem a hatékonyságot szolgálja. Aztán mennyi az a pénz, ami elégséges? A sír úr beszélt a kiadási rátákról, a hatékonyság ügyéről. Sokszor kontraproduktív ez a rendszer. Korábban, például éjek, korábban év végére volt egy végrehajtási ciklus, és a jövőbeli költségvetésem, mert ha, ha alatta teljesítettem, akkor visszahoztották ezt a pénzt. Ma viszont az a helyzet, hogyha a kiadási rátán nem elég jó, akkor nem is kapom meg a mentesítést a parlament részéről. És ez nyomás gyakorol a következő költségvetésemre, csökkenni fog, ez pedig tulajdonképpen negatív ösztönző. Hadd éljek egy példával ez az első évem, és nem tudok nagy végrehajtási arányt bemutatni a hármas fejezetben, mondjuk van egy nagyon nagyra törő IT program, amit ki kell fejlesztenem, ám ezt először egy elvégzett munka alapján és egy későbbi közbeszerzés révén tudom elérni. Hogyha a döntéshozatali munkát vizsgáljuk, ami a legfontosabb, és az azt követő közbeszerzést, akkor szinte lehetetlen egy éves ciklusban lefolytatni. Itt két lehetőség nyílik akkor meg. Egyrészt úgy hajtani a szabályokat, hogy elég kiadási rátám adódjon, vagy elég felelős vagyok, hogy azt mondjam, hogy a lehető leghatékonyabban kell működnöm ahhoz, hogy ez a pénz elkölthető legyen. Beszéltem tehát a negatív ösztönzőkről a munkaprogram és a költségvetés tárgyában is. A pénzügyi szolgáltatások bizottsága előtt kell beszámoljak az Európa Tanács előtt egy hete a válságról, annak hatásairól. Egyet több, minden Brüsszel utam során még több feladatot kapok, de aztán elmond, feltettem a kérdést, hogy önök az Európai Tanács tagjai közül hon tudják-e, hogy a 2012-es év az én hivatalom második évek mindössze, és már csökkenteni akarják a költségvetését. És elnök úr, csak hálát is tudok lenni az Európai Parlament támogatásáért, mert nagyon világosan kimondták, hogy nem elfogadható ez a tanácsi törekvés. Ennek itt sem értelme, mondták önök. Köszönöm ezt. De ez jó példa. Egy másik példa a költségvetés kapcsán a, a személyzeti kérdések. Fontos, hogy egy rendes eljárás érvényesüljön, le, van egy munkakörüleírás, arra vonatkozóan veszünk fel embereket. Mit tettem múlt, hét, múlt évben? amikor egy német civil szervezet vezetője voltam még, ugyanezen módszert alkalmaztam, ám eljött az a pillanat, amikor a válság miatt az Európai Bizottság, a tanács vagy a parlament mást kért tőlem, újra kellett terveznem a munkafolyamatokat, az egyes emberek és egyes csapatok munkakörét, és át kellett szervezni a, a munkaerőt. Mert ez is hatékonysági kérdés. Tehát a rugalmasság, a rugalmas módszertan sok minden megoldhat. Költségvetésről is kell beszélnünk, meg, meg az ellenőrzésekről, hiszen ez az el, a számon kérhetőséghez kapcsolódik. Mindannyian hiszünk a számon kérhetőségben, az ellenőrzésekben. Én korábban a magas elvekben hittem, most azonban a, a négy személy elvet követhetem csak, mint ügynökségi igazgató. Tehát, ami az az elnős, ami két emberen átment, amit a helyettesem vagy én aláírok egy előző vizsgálat után, az már elégséges legyen. Hatékony az, hogy négy ember kell ellenőrizem mindent? Ám a feladatom nem az, hogy megkérdőjezem a szabályokat, hanem az, hogy a hatékonyságot növeljem meg kell vizsgálni, hogy valami egy szabály értelmese vagy sem. Nem csak a négy személy elvérvényesül elnézési elv, hanem működik az AVAC, egy számítástechnikai rendszer, ám ezzel párhuzamosan fizikai papíron is alá kell írni ezeket a vizsgálatokat, nem elég a számítógépes elektronikus aláírás. Van ennek értelme? Meg kell vizsgálnunk. A 20-as évek óta a legnagyobb válságot éljük át. Egyesek azt mondják, hogy még nagyobb ez. Kér, tudják-e, mi volt mi, ügynökségként mi volt, mi, három fel, embert vettem föl, ki volt ez a három személy? Egy aktuárius számít, technikus, matematikus, vagy pénzügyi szakembert vettem föl? Nem hanem egy költségvetési hivatalnokot, egy közbeszedési hivatalnokot, meg egy pénzügyi hivatalnokot vettem fel. Szerintem lehet javítani. Én hiszek az ellenőrzésben. Működik a számvevőszék, a, be, a bizottság belső ellenőrző szerve, az OLAF, az ombudsman hivatala, ezen túl pedig van egy minőség ellenőrzési bizottság is, amely a szabályok alapján való működés hatékonyságát vizsgálja, hol lehet javítani a dolgokat a működés képessége mert ez jelenti a jó igazgatás. Nem csak az a fontos, hogy a költségvetésünk 60%-át adó intézmény beletekintett a munkánkba, meg a számbevőszék, meg a parlament is bele kell, hogy tekintsen abba, hogyan költjük el a pénzeket. Összességében tehát nem a szabályokat kérdezzük meg, hanem végre kell hajtsuk azokat, ám felül kell vizsgáljuk, és azokat megvizsgálva azt a kérdést, lehet-e javítani a szabályokat hatékonyság növelés érdekében, és ha van tennivaló, akkor javaslatokat kell kidolgoznunk ez irányban ha beszéljünk arról, hogyan költjük el a pénzt, a közbeszerzésről. A közbeszerzés az átláthatósággal kapcsolódik össze. Én korábban a közbeszerzési joggal foglalkozó jogász professzor voltam. Ismerem a témát, és mindig van javítani való. Tehát több rugalmassága van itt is szükség a küszöbök és az ösztönzők tekintetében is. Kezdjük az ösztönzőkkel. A munkám során a pénzügyi válság hatásaival kell megbirkóznom, ezért pénzügyi információra van szükségem. Tehát vagy a Bloomberg, vagy a Thomson Reuters, vagy bár valamilyen cég révén eh, mellett kell döntenem a közbeszerzés során, megvan a megfelelő eljárás. Elmegyek a Bloomberghez, azt mondom, önök nyertek, így és így kell működjenek, és segítsen bennünket. Ők meg azt mondják, hogy nem, nekünk megvan a saját szabályrendszerünk, azt szerint kell a szolgáltás igénybe vegye hát akkor mit tehetek? Dobjam ki az Európai Bizottság szabályait, és kövessem az önökét, vagy nem kapok információt egyáltalán. Nos, itt, a, csak korrigálás, csak korrekcióval lehet tovább lépni. Ahhoz, hogy a munkámat elvégezem, szükség van erre az információra, ezért kockáztatnom kell. Ez a helyes ösztönző? Nem. Nem bizony. Nézzük meg egy második példát. A, a küszöbértékeket az allokációknál. Ezek egyre nőnek. Ha mondjuk bútort szerzek be, üzleti értelmes döntés, követjük az elejárás döntéseit, feltételezve, hogy a szállító időben szállít, mondjuk késik két hónappal. Akkor mit tehetek? Újra igazíthatom az eljárást? Vagy, vagy a földön ülnek a, a munkatársai? Most valószínűleg a második módszer lesz a, a, a követendő út. Aztán a kiadásokkal is foglalkozni kell, és mindjárt elfogy a 15 percem, vannak a szükséges, meg szükségtelen kiadások, az utóbbiakat el kell kerülni. Mert még a nem túl releváns összegeknél is különbséget kell tennünk. A szükséges, meg a szükségtelen kiadások között. Ha adjak egy példát, hogy mi az, ami elkerültetlen kiadás. A rendszer működéséből adódóan ahhoz, hogy a mostani német szerződéseket EU szerződéseket kialakítsuk át. A egy hetes késésnél bármely brüsszeli igazolás hetes késésénél, ugye erre már hónapok előtt fel kell készülnünk, hónapokkal előbb le kell már fedni a, a szerződéseket, különben, különben nem kapnak védelmet. Vajon ezek a körültekintés adódó előkészületek szükségesek, vagy elkerülhetők? Nem tudom abban az adott helyzetben. Aztán képzés az európai intézményeknél. Oda megyünk novemberben, azt mondják, csak egy hónapos a képzés, de egész évre kell kifizetni. Erre azt mondom, majd megvárom akkor a januárt, és egy egész éves szolgáltásra adok egy éves árat. Vagy tárgyalok a központi, Európai Központi Bankkal egy, egy, leváltva egy, egyik képzést a másikra, ők elmennek az én képzésemre, én, a mi embereim meg elmennek az ő képzésükre, anélkül, hogy közbeszerzés történt. Na, ez történt. Ilyen helyzettel állunk szemben. Nem a rendszert kritizálom, bírálom, hanem annak mikéntjét, hogy egy általános keretben lehet, hogy valami jól működhet, ám részleteit, ha megvizsgáljuk a dolognak, akkor kiderül, hogy nem a leghatékonyabb ez az ügy. Nos, az állampolgárok, a parlament, a bizottság és a, a biztosítottak, a nyugdíj pénztár tagjai is megkövetelik a, telj, a jó a hatékony működést, a szabály betartását is, meg a rugalmasságot is. Miért van ez így? Azért, mert a szabályozás pénzbe kerül önmagában is. És néha megéri, néha meg mondhatjuk azt, hogy ugyanezen eredményt jobb módon is elérhettük volna. Összefoglalva tehát, nem mindenkire illik ugyanaz a méret, ezt újra és újra el kell mondanunk. Az egy méret alapján működő igazgatás nem jó, nem hatékony, és nem jó az állampolgároknak ezért. És visszatérnék ahhoz, amit a biztos úr mondott, még ha másfél percet túl is mentem az időmön, legyünk mindannyian elég nagyra törőek ahhoz, hogy ne nagy forradalmakat akarjunk, hanem legyen ambíciónk ahhoz, hogy kicsi, apró lépésekben javítsuk a működésünket. Ehhez kell az igazi elhatározottság, ez kell legyen a felelős, ezt a felelősséget vállaltam, amikor elvállaltam a munkámat, és akkor eljöttem ide megtartani ezt az előadást. Ez, a, ez mindannyiunk feladata. Then we have... Köszönöm szépen, és most akkor mint egy fél óránk maradt kérdésekre, válaszokra, a jelentéstevőnek akartam megadni a szót, de úgy látom, hogy ő nem kíván hozzászólni ehhez a fordulóhoz. Van-e valaki a képviselők között, aki kérdést szeretne föltenni a három előadónak? Ingeborg Gressle. Bin ich schon dran? Ja. Ah, vielen Dank. Már én jövök? Köszönöm. Mindig azt hallom, hogy minden olyan nehéz, meg bonyolult, a szabályok olyan retteltesek. Hát akkor ott tegyem fel a kérdést. Melyik szabályt kell módosítani a költségvetési rendtartásban. Tízszer feltettem már ezt a kérdést különféle embereknek, különféle időpontokban. Érdekelne, hogy ez a hatalmas panasz áradat fényében vajon konkrétan melyik szabályt kéne módosítani? Vagy a staff regulation, a tisztviselőkre vonatkozó szabályozás tekintetében mit lehetne javítani? Köszönöm. Oké, okay, Makovej asszonyi a szó. Köszönöm szépen. Vosz asszonyhoz intézném a kérdésemet, amely egy konkrét kérdés, utalt az átláthatóságra, illetve elmondta, hogy bizonyos ügynökségek esetében ez jól működik. A kérdésem pedig a következő, mely ügynökségeknél nem működik az átláthatóság? A második kérdés. Csak általános értékeléseket látunk az ügynökségekről, így nem lehet működni, így nem lehet dolgozni, hiszen az egyik ügynökségnél ez a probléma, a másiknál az. Tehát azt hiszem, hogy néven kell nevezni az ügynökségeket. Aztán van még egy megjegyzésem. Lehet, hogy független szakértőket kellene majd meghívnunk a jövőben, hiszen csak Vosz asszony külsős, hogy úgy mondjam, ezen a meghallgatáson, tehát jobb lenne, hogyha a következő meghallgatáson több külső szakértő részt venne. Elnök, köszönöm szépen, Ódi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. nem azóta, mióta megválasztottak, de már elég régóta visszafogottan gondolkodom az ügynökségek elterjedéséről, nem vagyok egyedül ebben, és azt hiszem, hogy ez a mai meghallgatás is ezt erősíti meg. Vannak ügynökségek, amelyek nagyon drágák, 30%-os ugye az administratív költség, illetve fölmerül a kérdés, hogyha azt, azt látjuk, hogy felmerül a kérdés, hogy van-e valóban hozzáadott érték, hiszen kis bizottságként működnek ezek, az, és nagyon hiányzik az Európai Parlament az igazgatási, az igazgató tanácsból. Lehet, hogy esetleg megfigyelőként meghívhatnának bennünket, hiszen az a megérzésünk, az a véleményünk, hogy kormányközi mikrostruktúraként működnek ezek az ügynökségek. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Parlamenttel való kapcsolattartás nagyon fontos lenne megnézni, megnézhetnénk azt, hogy van-e, van-e egy hozzáadott érték ezen struktúrában, és amikor látjuk a, a tanácsok, látjuk a címet, látjuk, hogy több mint 24 ügynökségről beszélünk, ott van a, a versenyképességi, a kutatási, végrehajtó ügynökség, stb. stb. Vannak olyanok, amelyek hasznosak, de az állampolgárok ebből semmit nem értenek. Ott van az egészség, a munkahelyen való egészség, aztán a betegségek megelőzése, ellenőrzése, a gyógyszerügynökség, az élelmiszerbiztosság, stb. stb. Tehát öt különböző struktúrát látunk, aztán itt van a képzés, a továbbképzés, az oktatási végrehajtó ügynökség, aztán egy alapítvány az oktatás témájában, Európai Központ, a szakmai képzéssel foglalkozó Európai Központ, és még van egy intézmény is, amely a nők és a férfiak közötti egyenlőséggel foglalkozik, stb. stb. Jelentéstevő voltam amely a hetedik keretprogram értékelésével foglalkozott ez a jelentés, és föltettük az Európai Bizottságnak azt a azt a, azzal a kéréssel fordultunk az Európai Bizottsághoz, hogy, hogy függesszék fel ezt a struktúrát. Ugye az amerikaiak mindig fölteszik azt a kérdést, hogy kihez kell fordulni, ha Európához fordulunk. Itt kicsit centralizált a munkamódszerünk, Franciaország ugyanezt nem, nem ezt látjuk, de azt hiszem, hogy óvatosan kellene eljárnunk azért, hogy hatékonyabbak lehessünk, és az állampolgárok valóban azt lássák, hogy az európai fellépés hatékony. Ingeborg Kressel, you will get the floor, but Mr. Ingeborg Gresselnek meg fogjuk adni a szót, de először... Na, oh, yeah. oh. Gájer úr. Csak röviden. Ha jól követtem a tárgyalásokat, Odi úr szavait 30 százalékról beszélt, illetve 12 százalékról a nagy ügynökség esetében. Ez nagyon optimistán hangzó számadat. Én teljesen egyetértek azzal, hogy ahogy hogy így módon, az így ábrázolt módon válogassuk szét e kérdéseket, ugyanakkor a szakbizottság meg kell nevezze a felelősségi köröket is. És ha az a benyomásom, tehát a tanács jelentéseit, a tanács üléseinek jelentését olvasgatva az ügynökségek kihelyezésének kérdésében akkor úgy tűnik, hogy ez a felelősség a nem, a, az, az adópénzek nem hatékony elköltéséért nem a mi testületünket vagy a bizottságot terheli bizony. Tehát a ö, szervezet, szervezeti felelőtlenség kérdése merül fel, és a bizottság jelentését olvasva, vajon a SZEPOL esetén milyen következmények adottak abból, hogy nem adtuk meg a mentesítést? Hát mi se tudjuk. Ők se tudják, a szerződések nem is rendelkeznek erről, ilyen helyzetről. És ha elgondolkozok e felől, hogy jó, erről beszéltünk, a Kokobu részéről, hogy az ügynökség vezetője nem úgy dolgozott, ahogy ezt elvártuk, és ezt többször súlyosan bíráltuk. Persze a, a, Szepol nem a legnagyobb ügynökség, amely a 27 tagállamban működik, megvizsgálható az is, hogy az én tagállamat illetően is például a szövetségi rendőrség részéről a, a, a CEPOL a vonatkozó szemináriumokat megtartotta, e, e szakmai szempontból biztosan helyesek, ám kérdés, hogy a pénzügyi felügyelet hogyan valósul meg. Vajon az a kérdés, hogy vajon hol a felelősség? Tisztázandó. És ezzel kapcsolatban a kérdésem Fosszasszonyhoz. Ön mit javasolna nekünk hogy ezzel a kérdéssel hát hogyan foglalkozzunk, hogyan kap, fog, for, forduljunk e kérdés felé politikai szempontból. Egy olyan helyzetben, ahol, felel, ahol ellenőrzési ö, ö, felelősségek intézményi módon kerülnek meghatározásra. Ingeborg Kressle él szó. Odi urat hallgatva szeretném a, a hölgyet megkérdezni, hogy a Joint Technology initiatívok megvalósultak, -e? mert öt testület állt fel, amelyek mentesítésért felelősek, és a nagy aggályom az, ahogy Odi úr is elmondotta, hogy ezek a projektek voltak éppen egyre tovább dagadnak, egyre többet kapnak. Én már régóta elvesztettem a, a, a rálátásomat ezekre, és nem ez egyetlen vagyok, aki nem tudja nyomon követni ezek alakulását. Annyi, Anne uh, Jensen. Annyi Jensen. Én is szeretnék egy kérdést feltenni. Mindhárom előadást nagy örömmel és nagy érdeklődéssel hallgattam. Nagyon érdekes dolgok nagyon érdekes, sok érdekes dolog hangzott el, és az utolsó hozzászóló nagyon sok érdekes tapasztalattal gazdagított minket. Nem először hallottam ezeket. Aztán ott vannak, ott vannak olyan ügynökségek, ahol, ahol pályázatot írnak ki mobiltelefon beszerzés céljából. Nagyon sokszor az ügynökségek ide el se jutnak, hanem saját telefonjaikat használják a munkatársak. Staff regulation, a munkatársakra, foglalkoztatókra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban az önök ünökségében, illetve a vegyipari vagy a vegyészeti ügynökséggel kapcsolatban, hiszen ugye az lenne a cél, hogy önöknél dolgozzanak a legjobb vegyészek, de olyan emberekre van szükségük, akik a pénzügyi szektort is jól ismerik. Nehéz ilyen embereket fölvenni? Elnök, köszönöm szépen, körbenézek, de Más jelentkezőt nem látok. Arra kérném a három előadót, hogy válaszoljanak a kérdésekre, utána pedig biztos úr Greszle asszonynak és Geyer úrnak, illetve Odi úrnak válaszol. Tessék, Vossz asszony, professzor asszony. Köszönöm szépen, megköszönöm a kérdéseket. Ami ezt átláthatóságot illeti, én nem azt mondtam, hogy jelenleg nagyszerű az átláthatóság, nem, azt próbáltam mondani, hogy vannak olyan ügynökségek, ahol nagyon jó, jók a web oldalak, és így az állampolgárok is így beszámolnak arról az ügynökségek a közönség számára, hogy mit csinálnak. Nem tudom, hogy ez megfelelő válasz, de látom, nem? Aztán milyen tanulságokat vonhatunk le? Szerintem az ügynökségek esetében a felelősségre vonás, illetve az elszámoltatatosság kulcskérdés, tehát a parlamentnek be kell számolni az ügynökségeknek, de azt hiszem más módját is meg kell találnia a felelősségre vonásnak, illetve a beszámolthatatóságnak, például a horizontális módját ennek. Így az ügynökségek egyéb szerveik, úgymond klienseik, illetve a nagy közönség által is elszámolható, elszámolható tarthatóak lennének, és ez nagyon fontos előrelépés lenne. Magának az elszámoltatási rendszernek a hiánya, ugye nincs ez, meg, nincs ez harmonizáltan jelen európai szinten. tehát az a lépcső hiányzik, ami a tagállamokban megvan, hogy a minisztériumnak kell beszámolnia az ügynökségeknek. Jelenleg a legjobb modell a több szintes modell, és mindenképpen, ha már megvan egy ilyen modellünk, akkor ezt használjuk is ki, hiszen az Európai Unió jellegéhez tartozik ez hozzá. Hogyha ezt a hagyományt tiszteletben tartjuk, akkor azt is világosan ki kell mondani, hogy, vagy azt is tisztán kell látni, hogy milyen feladattal hozták létre az ügynökségeket, mit kell csinálniuk, mi a dolguk. Tászert úr következik. Az átláthatóság és az összeférhetetlenség kérdésére szeretnék visszatérni. Az én ügynökségem azon négy ügynökség közé tartozik, amelyet gorcsó alá vett a számbevőszék. Még csak négy és fél éve létezik a mi ügynökségünk. És az első döntés, amit tettem annak idején, az egy összeférhetetlenséggel kapcsolatos döntés volt. Tehát világos szabályokra van szükség, és igenis, hogy lehet javítani a jelenlegi helyzetem a különböző nyilatkozatokkal kapcsolatos szabályaikat világosá tettük. Van egy etikai bizottságunk is, ami a kérdéses problémák, vagy a kérdéses ügyeket vizsgálja, illetve az összeférhetetlenséggel kapcsolatos problémákat, aztán a próbálunk profi módon ehhez a kérdéshez viszonyulni, tehát számos erőfeszítést teszünk, hogy a potenciális problémákat is el tudjuk kerülni, hiszen jelenleg még nem volt konkrét esetünk ezzel kapcsolatban, de sok időnket lefoglalja ez a tevékenység. Megnevezzük-e a nem megfelelően teljesítő ügynökségeket? Szerintem a parlamentnek nem az a szerepe, hogy média legyen, hiszen a médiát csak ez érdekli, ki az, aki nem megfelelően teljesít, aki jól működik, az nem kelti fel a média figyelmét. Egyetlen esetben volt olyan, hogy egy ügynökség nem megfelelően teljesített pénzügyi vagy auditálisi szempontból, és akkor de valakinek le kellett mondania. Szerintem nem csak a hiányosságokra, a gyenge pontokra kell odafigyelni, hanem a jó megoldásokra is. Ezt próbáljuk elérni. Aztán a szabályok egyszerűsítése. Nekem az lenne a javaslatom, hogy a gyakorlatban dolgozzunk ki egy olyan szabályrendszert, ami kisebb ügynökségekre van szabva, több ezer szabály van, amit megvizsgálhatunk, ezeket mind le lehet egyszerűsíteni. Pénzügyi kérdéseket is, személyzeti szabályzatra vonatkozó kérdéseket is lehet egyszerűsíteni. Nem fogom ezeket egyenként felsorolni, mert elég sokáig tartana, de jó lenne, hogyha az ügynökségekkel leülne a három intézmény, és egy ilyen egyszerűsített szabályrendszert kidolgoznának. Ez mindenképpen költséghatékony lenne, és a jövőben megtakarításokhoz vezetne. A munkatársok felvétele, én 500 szemét vettem föl, ugye Finországban vagyunk, 500 kilométerre vagyunk Brüsszeltől, és 2000 kilométerre Európa déli részétől, tehát számos kiváló munkatársat felvettünk. A gond csak az, hogy nagyon hosszú ideig tart egy ilyen felvételi folyamat, és van itt még egy dolog, amiről mindenképpen szerettem volna beszélni, ez pedig az, hogy az előléptetésekhez mindenképpen beszélni kell a munkatársaknak egy harmadik nyelvet. Ugye a szakértők angolul beszélnek, ez a plusz nyelv, az komoly gondot jelent. Tehát az előreléptetéshez szükséges harmadik nyelv követelmény nagyon sokakat elriaszt. Van, aki visszalép, tehát úgy el, elhagyja az ügynökségünket. Egyszerűen nem értik, hogy mi szükség van egy harmadik nyelv megtanít, megtanulására, elsajátítására. Más dologról van szó, hogyha egy ügyvéd, vagy egy generalista eh, tanul meg egy harmadik nyelvet, de hát egy szakértőtől ezt miért kérjük számon? hogyha egy, ilyen harmad, hogyha egy harmadik nyelvet kérünk számon egy szakértőtől, akkor elvesz, elveszítjük ezt a szakértőt. Miért kell mindenkire ráerőltetni egy ilyen szabványszabályt? Elnök, köszönöm szépen, mondtál Köszönöm szépen. Jensen asszony, konkrét kérdésére szeretnék válaszolni. Először is gondolkodjunk el. lehet-e, hogy ezt már sokszor hallotta remélem, hogy négy év múlva még mindig tudok erről beszélni. Hogyha összehasonlítom a dolgot a házasságommal, akkor ugye gondot jelent az, hogyha nem tudok beszélni a problémákról, hiszen csak így lehet megoldást találni. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket, amiket lehet javítani, de ugye bármiről nem tudok itt beszélni, összetudom hasonlítani azt, hogy milyen volt korábban az életemet a mostani életemmel. Így kéne folytatni a jövőben is. Konkrét kérdéséről és a munkatársak felvételéről hadd mondjam el a következőt. Egy. Föl tudom-e venni azokat, akire szükségem van? Ugye a pénzügyi szektorhoz kell egy szakértő, egy szakember. ami az aktuális. Nézzük, szükség lenne egy aktuálisra. Hát ez hihetetlen sokba kerül. Jelenleg egy 15 éves tapasztalattal rendelkező angol aktuárius 15-20 ezer fontot kér. Hogy tartjuk meg egy ilyen embert? Az Európai Bizottság karrier vagy életpálya díjazási rendszerével dolgozunk, és az úgynevezett Principal Experts kategóriába tartozik szakértők legnagyobb része. Két kérdés merül föl. Önök szerint kit nehezebb fölvenni? Egy ötös, egy hatos, egy kilences, vagy egy tízes szintű szakértőt? De nincs egyensúly, hiszen a fizetés és a tapasztalat vagy szakértői szint nem felel meg egy, egymásnak. A kezdőket könnyen fel tudom venni. Miután az első három év eltelik, a szabályok értelmében fő szakértőként, vagy vezető szakértőként a teljes munka erő 20%-ánál többet nem tudok fölvenni. pedig elképzelhető az, hogy pont erre lenne szükségünk. Ugye 2011-ben álltunk fel, 2014-ben már csak az új munkatársak 20%-a lehet komoly tapasztalattal rendelkező szakértő. Hát ennek van értelme? Nincs, de hát ez, a, ez, ez ilyen a szabályrendszer. Kérem, hogy segítsenek a megoldás megtalálásába. Köszönöm. Thank you very much. Before giving the floor... Köszönöm szépen. Mielőtt megadnám a szót a biztos úrnak, fölteszem a kérdést, hogy a tanács kíván-e reagálni? Nem. A számvevőszék? Igen. Tessék. Csak annyit kívánok elmondani, hogy az elhangzott vélemények megegyeznek azzal a véleménye, amit az elmúlt éves tapasztalatom alapján alakítottam ki, amelyet Denszert mondott, illetve Máró úr, teljesen igazuk van. Azt hiszem, hogy szabályok változtatására van szükség, így megtakaríthatnánk pénzeket, illetve hatékonyabban működhetnének az ügynökségek. Elnök, akkor úgy látszik, hogy a mi mintavételezési módszerünk ugyanolyan jó, mint a számvevőszék, és várjuk majd a javaslataikat. Sepkovics úr, öné a szó most. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az elhangzottakért, és igazából megismétlem azt, amit Ósi úr mondott, Nagyon gyakran ugyanazt halljuk az ügynökségektől. Minden ügynökség a saját specifikum maira utal, mindig konkrét, specifikus bánásmódot akarnak, specifikus megközelítést, stb. És bizonyos mértékig egyetértek ezzel, ugyanakkor azt hiszem, hogy tiszteletben kell tartanunk azokat a szabályokat, amelyekkel dolgoznunk kell, hiszen közforrásokból dolgozunk, ehhez közbeszerzésre van szükség, illetve auditorokra, nyilvános ellenőrzésre, stb. Tehát ez nem annyira rugalmas, mint a magánszférában. Bár ugye néha magánszférával állunk versenyben, mégis teljesen másképp kell működnünk. Tehát meg kell nézni, hogy az ellenőrzés szabályait, a megfelelő pénzügyi igazgatás szabályait, hogyan tudjuk kezelni, illetve hogyan tudjuk ezeket hatékonyabbá tenni. És hogyan lehet az ügynökségek munkáját javítani. Ugyanakkor nem szabad úgy kimennünk ebből a teremből, hogyha, mint hogyha azt gondolnánk, hogy nem értékeljük az ügynökségeket. Ez nem így van. Az Európai Unióban mindenki értékeli az ügynökségek szerepét, szükség van a szaktudásokra, a független munkájukra, illetve a munkájukra általában, sőt, még nagyobb mértékben szükség rájuk, és a hatékonyságukat javítani szeretnék. Hát erről szól ez a mai meghallgatás, hogyan lehet a feltételeket javítani az ügynökségek számára, és hogy lehet jobb eredményeket várni ezek alapján. És természetesen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az elemzésre, az előkészítésre, és ez lesz majd a közös dokumentumunk lényege, mi a mostani helyzet, hol vannak szűk keresztmetszetek, illetve mi a jövőképünk. Tehát ezekkel kell foglalkoznunk, és ez, ez fogja majd az együttműködésünket kiteljesíteni, kicsúcsosítani. csúcsosítani. Ami pedig a képzést, a toborzást, a közbeszerzést illeti, nos ezeken a területeken is rendkívül fontos elmondani azt, hogy már most kihasználhatjuk a bizottsággal való megállapodásainkat, amikor például a közbeszerzésről tárgyalunk, akkor az ügynökségekre is gondolnunk kell, és különböző keret megállapodásokat hozunk létre a közbeszerzéseken belül. Az igazgatók utaltak az éves tervezés problémáira, és aztán ott vannak a több éves tervek, tehát hogyha az ember egy ügynökségben dolgozik, akkor stratégiai jövőképre van szüksége, látni kívánja, hogy merre halad majd az ügynökség, és ezért, hogyha az Európai Unió szintjén több éves tervezést hajtunk végre, akkor azt hiszem, hogy az ügynökségek esetében is ez lenne kívánatos. Ami pedig a humán erőforrásról, létszámról szóló problémákat illeti, nos, a parlamenttel és a tanácsal karöltve decembertől kezdve, illetve az egész következő fél évben, évben ezzel fogunk foglalkozni, a lehető legjobb jelöltekre van szükség, és persze látnunk kell, hogy hogyan fogjuk kifizetni őket. Természetesen jó lenne AD 13-as, 14-es embereket fövedni, de ott van az a kérdés, hogy hogy fogjuk, ki fogja őket kifizetni. Tehát oda kell figyelnünk a létszámterv pénzügyi oldalára is, illetve meg kell néznünk azt, hogy esetleg képzéssel, továbbképzéssel hova juthatunk, ez a bizottsági gyakorlat, hiszen hogyha a bizottságnak is folyamatosan AD 5-ös embereket kellene fölvenni, akkor már így is a 20%-kal bizonyos rugalmasságot biztosítunk. Tehát ezen a területen is rugalmasságra van szükség. ami pedig az egy ügynökségekkel való együttműködést illeti. Nos, itt is további egyszerűsítésre van szükség, sokan utaltak a bizottság szabályaira, a személyzeti szabályzatra, amelyek ugye nagy szervezett szabályai. Ezeket analóg módon kell alkalmazni, és ez lehetőséget nyit arra, hogy javításokat eszközöljünk rajta. Például fegyelmi kérdésekre gondolok, ezeket például egy fegyelmi bizottságot közösen is föl lehet állítaniuk az ügynökségeknek, tehát kreatívan kell eljárnunk. Meg kell néznünk, hogy milyen területeken tudunk összefogni és jobban teljesíteni a jövőben. A személyzeti szabályzati javaslatunkban is látják, hogy egy új kategóriát kívánunk létrehozni az ügynökségek esetében a szerződéses munkavállalók számára, jobb karrier lehetőségekkel, illetve egyik ügynökségből a másikba való átlépési lehetőséggel. Ez nagyobb stabilitást biztosítana, az ügynökségek számára, illetve vonzóbbá teheti az ügynökségeket a munkavállalók számára. Azt hiszem, hogy ezt az ügynökségben dolgozók is üdvözölnék, hiszen erre vonatkozóan sok panaszt hallottunk. Egyértelmű tehát, hogy mm, a lehető legjobban Kihasználtuk az elmúlt két esztendőt arra, hogy elemezzük a helyzetet és javaslatokat nyújtsunk be, a jövőre tekintve pedig politikai akaratra van szükség, amely az együttműködést irányozza elő, illetve egy nyitott megközelítésre van szükség, hogy az intézményközi munkacsoport végkövetkeztetését a gyakorlatba átültessük. Köszönöm. Most pedig, hogyha kívánja, akkor a jelentéstevő szót kap záró megjegyzésekre. Köszönöm szépen. Igen. Ha a biztos előtt kaptam volna a szót, akkor talán másképp beszéltem volna, mint most. De most nem tudok más, mint hogy azt mondom, egyetértek a biztos úr által mondott Tak jelentős részével, és nem is kell azokat elismételnem. A mai eszmecsere ugyanakkor megmutatta azt is, mennyire hasznos e témával foglalkoznunk. Nagyon bátorító volt az, azt hallani, hogy három, a három intézmény más és más szemszögből közelítve képes volt közös nevezőre jutni, illetve közelíteni az álláspontokat, az ügynökségek hatékonyságának javítása tárgyában. És az átláthatóság kérdésének fontossága is, és osztja minden három intézmény nyilvánvalóan kiderült ez ma. És meg vagyok győződve felől, hogy a biztos úr által mondottakat követhetjük, persze más és más testület, más és más funkcióval, más és más működési sajátságokkal és intézményi szerepkörrel, nehezen hozható egy kalap alá. Ugyanakkor erőfeszítéseket kell tennünk ez irányban, hogy egy olyan harmonizált kritériumrendszert hozzunk létre, amely alkalmazható széles körben, legalább is a legtöbb testületre, ezen belül ügynökségre vonatkozóan. Köszönöm a, a bizottság alelnőnének, a tanács képviselőjének, a számbevőszék képviselőjének, Jensen képviselőtársamnak, és minden más kollégámnak, aki részt vett ebben az eszmecserében, akik nagyon fontos kérdéseket tettek fel, és köszönöm a válaszokat is, és fő, főképpen a vendégek részvételét köszönöm. Köszönöm szépen. Én is nagyon érdekesnek tartom a mai délutánt. Emlékszem, amikor két, a 2004-es költségvetés a bővítés évének költségvetése tárgyában voltam jelentéstevő, és akkor a bizottság igazgatási költségei mindössze 0,8%-kal nőttek meg, még az ügynökségeké 4,3%-kal a bővítés során, mert egy sor fordítási és egyéb szolgáltatásra volt szükség az ügynökségeken belül. Meg kell tehát vizsgáljuk, ez a példa is mutatja, hogy milyen ö, value for money arány érvényesül. Az intézményközi megállapodás 2004-ben kimondta világosan, hogy a végrehajtó ügynökségek kötött időre jönnek létre, egy-egy program végrehajtására 6-7 éves időszakra vonatkozóan, ugyanakkor a legtöbb végrehajtó ügynökség még mindig működik, holott lejárt az ideje. Ezt meg kell vizsgáljuk. Köszönöm a részvételt mindannyiuknak, nagyon hasznos volt a vita. Bizonyal találkozunk még ebben az ügyben. Köszönöm. Bocsánat, még be kell jelentenem, hogy a következő ülésünk jövő szerdán lesz, november 23-án, amikor a számbevőszék régi és új tagjainak meghallgatását szervezzük meg. Köszönöm.